ebben a meggyőződésemben mondom azt, hogy örömmel hallgatjuk meg a szakértőket a befejezett tanulmány számadását, mert a kohéziós politika elmúlt évi munkáit a demográfiai változások nagy felhője alatt folytattuk, amely a kohéziós politika számára olyan kihívás, melyet mindenképpen látnunk kell. Ezért fontos ez a tanulmány, és ezért szeretném most megadni a szót a szakértőknek. Úgy gondolom, Lodovicsi asszonynal kezdjük, aztán Alvőtől szerez Pálosz, aztán Rademacher urak következnek egymás után szakértői előadásokat tartva. Lodovicsi asszony parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, meghívtak bennünket, hogy bemutassuk ezt a tanulmányt. Nagyon nehéz az első része egy komparatív elemzés, a másik meg a, a, a nehéz része a dolognak, amely egyfajta összefoglaló. Néhány szó. Mi a célja és mi a tartalma ennek a tanulmánynak? Hát a cél az volt, hogy áttekintsük a regionális demográfiai struktúrákat, és igyekezzünk megragadni azt, mi volt a kohéziós politika szerepe a 2007-től 13-ig terjedő programidőszakban. Mindezt tettük azért, hogy megnézzük, milyen jelzéseket lehet hát, meghatározni ezen program időszakban. Tanulmányoztuk a szakirodalmat és a statisztikai demográfiát regionális lebontásban, a kohéziós politika 2017-13 terjedő áttekintésében a program dokumentumok vizsgálata révén megvizsgáltuk a program dokumentumokat, meg a pénzügyi kiadások adatait, hogy megvizsgáljuk az alapoknak mekkora része ment olyan intézkedésekre, amelyek a demográfiai változásokkal kapcsolatba hozhatóak. Aztán mélységi mélységinterjúkat interjúkat és egyéb helyi elemzést végeztünk. Tíz regionális esettanulmány körében, amely különféle társadalmi, gazdasági, demográfiai feltételek közepette mérte a időszak hatásait, és akkor a szakpolitikai implikációkat is sikerült végén meghatároznunk. Ami a fő demográfiai trendeket, illetve ezeket nagyon gyorsan fogom áttekinteni, mert tudom, hogy két másik előadás ezekre koncentrál majd. Egészében a fő kihívás az eurégióban az öregedés. A gyak mi háromból minden harmadik régióban csökken a lakosság szám az öregedés és a csökkenő születésszám miatt. És ez a relatív öregedés azt jelenti, hogy csökken a munkaképes korcsoport aránya, és a függő korcsoportok növekednek. Tehát egyre kevesebb ember van munkaképes életkorban, olyan életkorban, amikor ők kell, hogy támogassanak egyre nagyobb számú idős, inaktív állampolgárt. Ez nagy kihívást jelent, és nagyon súlyos gazdasági társadalmi kihatásai vannak, erről majd beszélünk később. A nemzetközi migráció Európa szerte volt a, a lakosság növekedésének legfőbb forrása nagyon sok országban és régióban. A lakosság növekedés háromnegyede tudható be beáramló migrációnak. Ugyanakkor még ha ezek általános trendek is Európa szerte, nagyon nagy különbségek vannak régiók között. Nagyon heterogén a kép. Egyes régiók növekedő lakosság számútatnak, máshol csökken a lakosság. Vannak olyan régiók, ahol nagyon nagy a, a, a migránsok beámralása, másoknál meg nettó kiáramlás vagy, különösen a kelet-európai országokból vándorolnak ki emberek, munkát keresve nyugaton. Nagy különbségek vannak aztán egyes régiókon belül is. A, vannak fővárosok, ahol a lakosság növekszik, vannak olyan városi területek, olyan folyamatok, ahol ki, a belvárosból kiáramlanak az emberek a, a kertvárosokba, a, a az agglomerációba, különösen a fiatal családok, gyerekes családok esetében, és a belvárosokban pedig az idősek és a bevándorlók koncentrálódnak. Aztán vannak olyan kisebb városok, ahol csökken a lakosság. Vannak ilyen zsugorodó kisvárosok, Kelet-Európában főképpen és Nyugat-Európa periférikus területein. És aztán vannak külső szigeti vagy, vagy, vagy hegyi területek, ahol jelentősen csökken a lakosság és elszigetelődnek a települések. Tehát nagyon nagy különbségek vannak, és ez megköveteli, hogy testre szabott politikákat, vagy sőt, még egy tagállamra se lehet egységes szakpolitikákat rászabni, mert túl nagyok a különbségek, akár egy tagállamon belül is. Ezért kellene specifikus célzott szakpolitikákat meghatározni a helyi viszonyoknak megfelelően. Nem tudom, látják-e vagy sem, de ott van a, a pap, az anyag. Tehát az ábrán Láthatok, a demográfi előrejelzések az EU 27 tagállam régióira vonatkozóan a 2008-tól 30-ig terjedő időszakban. A világos színű területek azok, ahol gyakor, valószínűleg nő majd a, a lakosság szám, vagy pozitív természetes növekménynek megfelelően, vagy azért, mert bevándorlás lesz, amely kompenzálja a természetes lakosság gyarapodás hiányát. Míg a sötét területek azok, ahol csökkenni fog a lakosság szám. Vagy azért, mert a természetes szaporulat csökken, vagy, hát a, a, vagy pedig mert kiáramlik a, a, a, a lakosság E regionális adatokból látható, hogy különösen a nyugati és északi várható, hogy növekszik a lakosság szám, még a csökkenés, főleg Közép-Európában, Lengyelországban, Közép-Európában, Balti államokban, Kelet-Európában lesz érzékelhető, még Dél-Európában vannak várhatóan növekvő lakosság számot számoló és csökkenő lakosságszámú régió. No, ahogy már korábban is já, várhatónak neveztem azt a tényt, hogy a demográfiai változások komoly hatással lehetnek a gazdasági növekedésre is, meg a társadalmi kohézió állapotára is. A társadalmi gazdasági hatásokat illetően, ahogy jeleztem korábban, a munkaképes korú lakosság arányának és számának csökkenése. Ez azt jelenti, hogyha nem támogatja valamilyen szakpolitika a nem ad ellenhatásokat, akkor alacsonyabb termelékenység, alacsonyabb gazdasági növekedés várható. Nem lesz munkaerő. Ahhoz tehát, hogy, hogy fellépjünk-e probléma ellen, növelnünk kell a munkavállalók részét, a nők és az idősebb körében is valamint javítani kell a munkaerőpiaci feltételeit a bevándorlók alkalmazásának, akik ezen országban jöhetnek. Ami pedig a társadalmi kihatásokat illeti, a probléma abban ragadható meg, hogy nagyon nagy számú lakossági csoport elszegényedhet, illetve elszigetelődhet. Egyedülülő idős emberekről van szó, vagy a periférikus hegyi területeken élők, ugye elszigetett területeken élők, vagy bevándorlók lehetnek-e jelenségek áldozatai, és ez jelentős költségnövekményt is jelentett a, költségvetésben. A nyugdíjkiadások, TB kiadások tekintetében, egészségügyi ellátási költségek, kiadások növekedőben vannak. Az egész rendszer fenntarthatósága, a, jog, a jólati állam fenntarthatósága is ö, nagy kihívással kell szembenézzen az idősödő lakosság miatt. Úgyhogy nagyon sok szakpolitikai területre van hatással a demográfiai változások folyamata, a társadalombiztosítási rendszerektől, ipari politikai, foglalkoztatás politikai rendszereken át fel kell lépnünk az alacsonyabb növekedési ráta ellen, be kell vonnunk a munkavilágába minél több embert a fogadási politika kell tehát, hogy új forrásokat találjon, új vállalatok létrehozása, lehet az iparpolitika célja, aztán kell a, a területfejlesztés, a, a területrendezés, városi területek fejlesztése is olyan szakpolitikákat kíván, amelyek csökkentik a különbségeket a vidéki és városi területek között, a, a nagyvárosok és a, a, az elhaló kisvárosok között. Szükség van aztán olyan infrastruktúrára, amely támogatja az területek közötti fizikai kapcsolatot, csökkentve az elszigetelődést. Ez nem csak közlekedési infrastruktúrát jelent, hanem számítástechnikai, telekommunikációs infrastruktúrát is. Egészségügyi oktatási és általános különféle szociális infrastruktúrákat is magába foglal ez. Aztán van esélyegyenlőségi családpolitikára szükség, hogy a, a, a nők bevonását a munkába elősegítsük, miközben a születésszámot igyekszünk növelni. Tehát, hogy munkát vállalva a nők legalább valamivel csökkenni tudják a munkaképes korú lakosság csökkenését. Kell olyan oktatási és képzési politika, amely a munkaképek korú lakosságot is oktatja, de arra is képes, hogy az időseket munkában tartsa, és szükség van integrációs politikákra is. Mindezek a szakpolitikák tehát érvényesek és fontosak a demográfiai változások a problémák kezelésében, és különféle intézményes szinteket kell összekapcsolni, összehangolni. Európai intézmények, a bizottság, a parlament a régióbizottsága bizottsága bekapcsolására is szükség van. Ezek már nagyon sokat is tettek, hisz 2005 óta elkezdték, folyamatosan napirendre tűzik e témákat, közvitát ösztönözve, adatokat, adatindikátorokat meghatározva, jelentéseket írve. Ugye végre összegyűjt egy sor olyan adat, indikátorok szerint rendezett adat, amely végén jobban látjuk a specifikus helyi problémákat is. A strukturális alapok működésének szabályozása is úgy alakult, hogy a demográfiai változásokat figyelembe vegye, mert a 2017-től 13 terjedő programidőszakban is van egy cikk, az ERFA és az ESA végrehajtási szabályozásában, amely konkrétan demográfiai változásokkal foglalkozik, és a 2020-as Európai Stratégiában is szó esik, illetve hát konkrét téma a demográfiai változás, az idősödő lakosság is kihívásként kerül megjelölésre, és a flagship kezdeményezések közül majdnem mindegyik szól egészségügyi élethosszanátról tanulás, társ, szociális védelem tekintetében az, a, a demográfiai változásokról. Mindezek a kérdések tehát tematikusan összekapcsolhatóak. Az Európai Parlament is, mint egy 8 évvel ezelőtt tűzte először napirendre a témát, és a 2011-es állásfoglalás a demográfiai változások hatása a kohéziós politikára a regionális szinten címmel egy nagyon friss és helyén való anyag, és ebből, a, amit a tanulmányból leszűrhetünk, nagyon konzisztensen alátámasztja az állásfoglalás anyagát, és a szakpolitikai implikációk is nagyban egybeesnek az állásfoglalás témáival. A tagállamok szintjén eleddig főleg a nyugdíjpolitika és az egészségügyi ellátás átformálása, reformja indult el, a, fent, a közkiadások fenntartható vártétele érdekében a nyugdíjalapok, egészségügyi rendszerek tekintetében igyekeztek csökkenteni a tagállamok a kiadásokat, mert fennáll a veszély annak, hogy, hogy robbanásszerűen megnő majd a, a kiadások mértéke. Az aktív öregedés pedig most kerül napirendre a tagállami szinten. Ami pedig a regionális szintet illeti, jelentős figyelem vetül a kohéziós politika forrásaira, ezek, ezek ezirányú elköltésére. helyi és regionális szinten. Úgyhogy a kohéziós politika szerepe rendkívül fontos, különösen regionális és helyi politikákban. Ez azért is van így, mert a, az ERFA és prioritás területei, meg az ESA egy sor olyan prioritási témát tartalmaz, amelyek erőteljesen kapcsolódnak a demográfiai változások kihívásaihoz. Mi osztályoztuk ezeket, a szakpolitikai prioritási témákat, és ennek alapján arra jutottunk, megvizsgálva a költségvetési előrányzatokat, előrányzatokat, hogy kb. 19%-a a teljes kohéziós ERFA és a kiadásoknak olyan prioritási témákra került alokálásra, amelyek közvetett vagy közvetlen módon foglalkoznak a demográfiai változásokkal, kihívásokkal. Úgyhogy nagyon sok mindent tettek, tettünk, még akkor is, ha konkrét, kifejezett, tematizált figyelem nem fogalmazott meg a horizontális elvek körében e témákra vonatkozóan. Itt azt látjuk, hogy az egyes régiók hogyan alokálták az alapokat, az ERFA, ESA és kohéziós alapokat olyan intézkedésekre, melyek demográfiai változás sokra vonatkoznak. A sötéttel jelzett területek a, költötték a legtöbb relatív forrás e témákra, a világos színűek pedig alacsonyabb arányban költöttek erre a célra. Látjuk azt is, hogy a kohéziós politikai alapok forrásaival milyen intézkedéseket támogattak. Az ERFA kiadásai főleg a szociális infrastruktúra irányába mentek, oktatás, egészségügy, sorolható idő. A városi területek és vidéki területek regenerációja pedig a másik fő terület, ahol jelentős beruházások történtek, és amelyek kapcsolhatóak a demográfiai kihívásokhoz. Az ERFA ezentúl kutatást, innovációt is támogatott új szolgáltatások, termékek irányába, amelyek az öregedő lakosság számára lehetnek relevánsak. Ezek olyan új területek, ahol a technológiai innováció lehet nagyon fontos, és amelyet jobban ki lehetne aknázni. Az ESA intézkedései a munkába állíthatóság, illetve az idős lakosság a munkavilágából visszavezetését célozták meg, az aktív öregedést, aztán a nők munkavállalását a fiatalok és a bevándorlók munkavállalása. Azok a célterületek, ahova az ESA e tematikus beruházásai irányulnak a demográfiai kihívások kezelésében. Aztán a területi együttműködés is nagyon sokat tesz, különösen a jó gyakorlatok cseréje tekintetében, a DART nevű Interreg program nagyon érdekes ilyen szempontból, mert ez éppen a demográfiai változásra van kihegyezve, és nyugat-európai és kelet-európai régiókat kapcsol össze tapasztalat és szakpolitika cseréje tekintetében, amikor a, az interjúk során Romániában rákérdeztünk erre, ahogy nyilatkoztak az állampolgárok, nagyon hasznos számukra, ez a program, hogy lássák, hogyan lehet újszerűen kezelni helyi szinten a problémákat. Mindez persze nem képez átfogó stratégiát, csak kevés tagállamban van konkrétan demográfiai változásokkal foglalkozó stratégia, amely összekapcsolná az összes érintett stakeholder, szakpolitikai területet, intézkedést és politikát, és kevéssé érzékelt a struktúrális alapok ö, szerepe és lehetősége e kérdések kezelésében. Tehát kevés érzékelhető még egy kifejezett stratégia igénye. Sokkal többet lehetne tenni e területen. A két fő probléma, hogy nagyon sokszor szétaprózódott intézkedések születnek, ezek nem ágyazódnak egy átfogó stratégiába, és a fenntarthatóság is gondot jelent. Hát sokszor kis projektek kifutnak, ha elfogyott a pénz, lezárják a projektet, nem mennek utána, nem bontják ki tovább. Amikor interjú, interjúkat végeztünk, a 2014-től 20-ig terjedő időszak még ugye csak az elején volt, még csak alakulóban van, azt igyekeztünk felmérni, hogy a demográfiai változás napirenden van-e helyi szinten. A, megint az interjú a személyek közül mindenki azt mondta, igen, ez téma, ezzel foglalkozni kell. Amit mi történt mindeddig? Nos, a struktúrális alapok jelentős része a munkavilágához való hozzáférést igyekezett egyengetni a fiatalok, bevándorlók, idősek számára. A szociális infrastruktúra volt a második célterület. A struktúrális alapok leosztási aránya tekintetében, amelyek a demográfiai változásokra adtak választ. És vannak bizonyos regenerációs intézkedések városokban és nagyvárosokban, vidéken is, és itt voltak területek, amelyek kevesebb pénzt kaptak, és per, a perifériás területeken az Egyesült Királyságban és Svédországban, tehát a, ezek is majdnem úgy viselkedtek, mint a legkülső területek. Szerintem lassan összefoglalom, hogy a 10 percemet letartsam. Először is néhány szót a 2014-2020-as joganyag tervezetre. Ha megnézzük ezt, akkor úgy tűnik, hogy a demográfiai változás nem jelent egy horizontális célt az új kohéziós politikában, akkor is erős teljesebben fókuszálnak erre, mint a korábbi programokban. A demográfiai változásokat kifejezetten megemlítik a politikai célok között, amikor a stratégiai keretet alakítják ki a területi kohézió elve, ami az alapja az új kohéziós politikának nagyon fontos szerepet kap itt a demográfiai kihívások kezelése, hiszen alapvetően abból indulunk ki, hogy a nagyon konkrét eh, kihívásokkal kívánnak foglalkozni, annak függvényében mi hol jelentkezik. Az új rendelet, amely a regionális fejlesztéssel foglalkozik, és a szociális alapot szabályozza. Itt a fenntartható városi fejlődést a koncentrálnak, méghozzá célzott, pántlikázott finanszírozással, és vonatkozik ez a legkülső ritkán lakott területekre is és az Európai Szociális Alap inkább hangsúlyozza az aktív és egészséges öregedést, és hát persze szociális befogadási intézkedések is szóba kerülnek, tehát azt mondják 20%-a az ilyen pénzeknek a szegénység csökkentésére, a szociális inkluzióra kell, hogy fordítódjon és így tudják kezelni a demográfiai kihívásokat részben. Aztán vannak bizonyos eszközök, amelyek szerepelnek a rendeletben, amik megkönnyíthetik az integrált megközelítést, és ez fontos a demográfiai változások kezelésében, a közösségvezette helyi fejlődés, megfelelő beruházások, a közös cselekvési tervek készítése ezen a szinten. A legjobb gyakorlat éppen arra irányult, hogy kialakuljon az a képesség, hogy integrálják a kohéziós politikát a regionális és a nemzeti politikával. Vonatkozik az az Európai Szociális Alapra, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra és még a mezőgazdasági alapra is és miután integráltan, koordináltan közelítünk ehhez, ez a fajta megközelítés sokkal erőteljesebb, mint eh, ha külön-külön kezelnénk a megközelítéseket. Hát összefoglalva az egészet, tehát a kohéziós politikák és a strukturális alapok a legfontosabb eszközei annak, hogy a régiókat támogassuk abban, hogy alkalmazkodjanak a demográfiai változásokhoz, hiszen a helyi regionális szociális fejlődéshez kívánunk alkalmazkodni, és egy több éves megközelítés is az egész egyben. Ez egy strukturálisabb megközelítést, alkalmazást tesz lehetővé, de az a azt mutatják az eredmények, hogy hát ha foglalkozunk ezzel a témával, hogy a, e, eddig túl szétforgácsoltak voltak az intézkedések, és nem voltak fenntarthatóak, hogyha a kohéziós politika hatékonyságot akarjuk erősíteni. Nos, ehhez szükség van arra, hogy jobban figyeljünk európai szinten a demográfiai változásokra, ez az egyik legfontosabb horizontális kérdés, amit a kohéziós politikában kell alkalmazni, általános célok megfogalmazásával és elvek megfogalmazásával. Vagyis a régióknak kifejezetten foglalkozniuk kell a témával, támogatni kell egy integrált, többszintű kormányzati keretet, egyértelműen világosá kell tenni a különböző szintek szerepét, ugye vannak a kormányok, stb. És a finanszírozást is így kell kialakítani. Jobban kell figyelni az állami és a magán felek bevonására és jobb partner viszonyára. Ez egy érdekes dolog, mert így a cél az lenne, hogy helyi szinten a magán szereplőket is mozgosítani lehessen, akik érintve vannak a demográfia változás által. Aztán új megközelítéseket is kívánunk erősíteni, proaktív módon kívánunk fellépni a demográfiai változás nem csak egy problémát jelent, hanem egy lehetőséget is jelent. Új technológiákat lehet fejleszteni, új piacokat lehet kialakítani, erre van lehetőség. Új termékek, új szolgáltatások kerülhetnek bevezetésre. Az emberek, új emberek, a bevándorlók is gazdasági szerephez juthatnak, tehát őket nem csak szociális támogatással kell fenntartani. Van nekik, vannak kompetenciáik ezeknek az embereknek, van szakmai tudásuk is, és hogyha kellően értékeljük, akkor a szociális kohéziót erősíthetik. De hát eh, újfajta módon kell gondolkodni erről, hogyha a kihívásoknak eleget akarunk tenni és fejleszteni kell, és terjeszteni kell az új gyakorlatokat, a jó gyakorlatokat, az új politikai megközelítéseket. Igenis, elközben tanulni is lehet a helyi intézményeknek, meg kell tanulniuk, hogyan tudnak foglalkozni ezzel, ezekkel a politikákkal helyi megfelelő kapacitásokat kell a befogadásra kialakítani. Ehhez támogatásra van persze szükség felsőbb szintekről, hogy ott megmondják, hogy hogyan lehet kezelni ezeket a kérdéseket, és a monitoringot és az értékelést is erősíteni kell új eszközökkel, új adatgyűjtésekkel, például helyi és regionális szinten annak érdekében, hogy mm, fel tudják mérni, mik a konkrét problémák egy-egy szinten és utolsó két díj lehet egy EU intézmény szerepe és az Európai Parlament szerepe ebben. Az európai intézményeknek biztosítani, intézménynek biztosítani kell egy koordinált megközelítést. Persze vannak eh, tapasztalt résztvevők a helyi szinten, és ezt kell terjeszteni, a partneri viszonyokat kell kialakítani, és vitát akar gerjeszteni hogy mennyi, arról, hogy mennyire hatékony egy-egy politika, nagyon kevés értékelés született eddig, és a legaktívabb, leghatékonyabb politikákat kell megkeresni a demográfiai változás kelezésében. Minden, vannak új politikai megközelítések, de még nem tudjuk, hogy melyik hogyan működik működik, melyik működik jól, melyik kevésbéhez értékelésre van szükség, és melyik az a politika, amely a leghatékonyabb egy-egy témában a demográfiai változás területén. Ehhez adatokra van szükség, adatállományokra, mutatókra, és segítséget kell nyújtani, mint már mondtam, a helyi intézményeknek és a helyi szereplőknek, hogy jobban felkészüljenek a különböző témákra, amelyeket felvet a demográfiai változás. Most az Európai Parlament esetében mit lehet mondani? Nagyon fontos itt az Európai Parlament, hiszen a polgárokat képviseli, így ösztönözheti a régiók bizottságát is például arra, hogy legyen erősebb, legyen többet ezen a területen, és hát fokozottabban figyeljen erre a témára, és a tagállamokat is felszólíthatja a régiókat, hogy foglalkozzanak erőteljesebben a regionális, regionális szinten a demográfiai kihívásokkal, az operatív programokban, például az Európai Bizottsághoz is fordulhat a parlament, egy technokai segítséget nyújtsanak ugyanez vonatkozik a tagállamokra is, és segíteni kell a helyi szereplőket, hogy mit kezdjenek ezzel a témával egyáltalán. Az Európai Bizottságot tagállamot felszólíthatja, hogy mutatókat és adatokat gyűjtsenek, generáljanak, és egy vitát stimulálhat arról, hogy tudatosodjon ez a helyzet, hogy mennyire fontos témáról beszélünk valójában. A demográfiai kihívásoknak vannak különböző aspektusai, ezekre fel kell hívni a figyelmet, mit is lehet ezekkel kezdeni, például a tematik tematikai, tematikus tanulási hálózatok kialakításával európai, nemzeti és regionális szintre adaptálva. Itt a parlamentemben segített az, az itteni képviselők az erre folyat a vitát is gerjeszthetnek a saját választókörzetükben, aztán talál találkozásokat lehet szervezni, a regi például, mint szakbizottságként más szakbizottságokat megkereshet, hogy ők is nézzék meg, mi legyen a demográfiai változásokkal a Nőjogi Bizottság, a Foglalkoztatási Bizottság nagyon érint van ebben a helyzetben, és hát persze a bizottságot, az Európai Bizottságot és a Régiók Bizottságát is felszólíthatják erre. Köszönöm szépen elnézést, hogy túl hosszú a következő szakértőket arra kell kérnünk, hogy legyenek rövidebbek, mert a vitára is szeretnék időt szánni. Albert Esteve Palos úr következik. Hola. Pues, Hola. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la... Jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy felvezessem ezt a tanulmányt. Mindig örülök annak, hogyha megoszthatom a elképzeléseimet az önökkel azzal kapcsolatban, hogy Európa demográfiai helyzete, illetve a Dél-Európai olasz, portugál, spanyol és görög demográfia helyzete hogyan alakul. Ha megengedik, akkor felvázolnám a déleurópai országok demográfiai helyzetét, és bizonyos alapvető adatokat is emelnek ezre vonatkozóan. A déleurópai országokat alacsony születési szám jellemzi. Átlagban a termékenységi arányszám 1,5, az egy átlag nő másfél gyermeknek ad életet. A másik jellemzője ezeknek az országoknak az, hogy viszonylag magas a várható élettartam. 78-79 év körül van a férfiak számára, a nők esetében ez még magasabb. Tehát alacsony születési szám és magas várható életkor jelzi ezeket az országokat. Az elmúlt tíz évben ezeket az országokat az jellemezte, hogy a bevándorlási arányszám nagyon magas. Itt hiányzik egy térkép, de képzeljenek el egy spanyol, portugál, olasz térképet. 98 és 2007 között Olaszországban például rengeteg bevándorló érkezett. A dél-európai országokra jellemző sajnálatos módon az is, hogy igen magas a munkanélküliségi ráta sokkal magasabb, mint más uniós országokban. Spanyolországban 25% a munkanélküliség. Arról nem is beszélve, hogy a fiatalok körében roppant magas a munkanélküliség aránya. Spanyolországban például a 20-25 év közöttiek fele nem talál magának munkát, nem talál magának állást. Egy újabb megdöbentő statisztikai adat az, hogy arányaiban véve az 55 és 64 év közöttiek, tehát az idősebb munkavállalók aránya 50 alá esik az aktív, tehát a munkaképes korú keresőképes lakosság arányában. Kevés gyerek, kevés munka, magas munkanélküliség, magas fiatal, fiatal munkanélküliség, magas várható élettartam, a 55 és 64 évesek között pedig nagyon alacsony szintén csak a munkanélküliség. A termékenységi arányszám már a, akkor is igen alacsony volt, amikor a gazdaság jó helyzetben volt. A gazdasági verseny nyilván továbbra mint ezen a helyzeten nem látszik javuló tendencia. A nagyon sok bevándorló érkezett, az eddig években, de most már többen mennek el, mint ahányan érkeznek. Nagyon valószínű, hogy az elkövetkezendő tíz évben a halálozási arányszám meghaladja a születések számát. Spanyolországban 2017-re várják azt a pillanatot, amikor megfordul a születések és a, a, a halálozások egyensúlya. Óriási demográfiai paradigmaváltás szemtanúi vagyunk Dél-Európában. amikor olyan híreket kapunk, amikor, amelyek megerősítik ezeket a trendeket, akkor mindig ránk telefonálnak politikusok vagy újságírók, ugyanazt a három kérdést teszik fel. Milyen problémát jelent majd az, hogyha tovább csökken a lakosság? Rossz ez feltétlenül, hogyha csökken a, a, a lakosság? Mit jelent az, hogy a fiatalok elmennek? Ez az emberi tőke elvesztését is jelenti? De igazából ez tényleg agyelszívás. És a harmadik kérés pedig kiállja a cekket. Ki fogja fizetni az idősek nyugdíját, hogyha senki nem dolgozik, vagy a fiatalok nagyon kis számban dolgoznak, akkor ki fogja finanszírozni a jóléti államot? Nos, ezekre a kérdésekre megvannak a saját válaszaim. Ezeket osztom meg most önökkel. Mi történik akkor, hogyha tovább csökken a lakosság? Igazából semmi komoly nem várható. Szerintem nem igazán aggasztó a helyzet, nem kell különösebben aggódni, amiatt, hogy csökken a lakosság száma. Vannak bizonyos mitoszok, vannak bizonyos téveszmék. Például az, hogy az ideális termékenységi arányszám 2,1, tehát minden nőnek 2,1 gyereket kell szülnie ahhoz, hogy átlagban, hogy a lakosság száma változatlan maradjon. De ne felejtsük el, hogy ha örök élnénk, akkor mm, akkor is állandó lenne a lakosság száma, hogyha nem születnének gyerekek. Tehát mindenképpen valahogy be kell ebbe számítani a várható élettartamot is. Mivel egyre többen egyre tovább élnek, a várható élettartam folyamatosan nő, ez a kettő ez, ez a trend tulajdonképpen kompenzálja azt a tényt, hogy egyre kevesebb gyerek születik, tehát az egyensúly többé-kevésbé fennmaradhat. Márpedig Európa tudjuk, hogy elő az élén jár mindennek. Európában a születési arányszám jóval kettő alatt van, egy nőre vetítve, mégis az európai lakosság száma többé-kevésbé változatlan a bevándorlás és az egyre növekvő várható életkornak köszönhetően. egyre kevesebb gyerek születik. Egy családban, ha kevesebb gyerek van, akkor gazdaságilag termékenyebbek, termelékenyebbek is lehetnek. Például így, hogyha termelékenyebb a két szülő, akkor nem kettő, hanem három vagy négy ember nyugdíját is ki tudják termelni. Tehát a magasabb termelékenységnél nem kell aggódni egy demográfiai apokalipszis miatt. Én nem mondom azt, hogy nem kell arra biztatni az embereket, hogy vállaljanak gyerekeket, vagy nem kell megteremteni az ideális körülményeket ahhoz, hogy aki akar, az vállalhasson több gyereket. De nem kell mindenképpen ennek az irányába tolni az embereket, mert meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, hogyha így döntenek, akkor ezt megtehessék. A ma születő gyermekek várható tartama akár a száz év is lehet, ki tudja. Ha valaki rossz gazdasági körülmények között fiatal, akkor nyilván nem tud olyan termelékeny lenni, mint hogyha a gazdaságban jól mennének a dolgok. Éppen ezért csak azért, mert nehéz körülmények között élnek, ez nem jelenti azt, hogy ne vállalhassanak gyereket. Lehetővé kell tenni minden család számára, hogy annyi gyereket vállaljanak, amennyit csak akarnak, függetlenül attól, hogy milyen a, a mm, pénzügyi e, helyzetük. Ami a bevándorlást illeti, A jelenlegi adataink azt mutatják, hogy azok, akik elhagyják eh, eh, Dél-Európát, elsősorban a, a, tehát a közelmúltban kivándorlók elsősorban azok, akik nem is régen érkeztek, tehát korábban pár éve bevándorlók voltak, akik nem tudtak integrálódni a társadalomba, tehát nem egy kiván, exodusról kell itt beszélni, hanem az elmúlt években érkezettek távoznak most, hogy a gazdasági helyzet romlóra fordult. Nem spanyol származásúak vándorolnak ki tömegével például Spanyolországból, hanem eleve külföldiek, vagy ne, külföldi származásúak. Vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy Spanyolország kiürülhet. Ez azt jelenteni, hogy nyilván bevándorlók vennék át a kivándorlók eh, helyét. Nos, bevándorlókban úgy tűnik, hogy egyelőre nincsen hiány. Ezzel párhuzamosan a spanyolok, az olaszok, a munkaképes korúak megjelennek a munkaerőpiacon. Miért volt ez? Azért, mert mindenkinek volt munkája. Most azonban van egy 80-as évek után egy, egy üres generáció, nincs túl sok fiatal, és nagyon sokan kivándorolnak, nagyon sok bevándorló elhagyja ezeket az országokat, tehát a gazdasági lehetőségek, a gazdasági kilátások nagyon komoly kihatása vannak arra, hogy hogy alakul a bevándorlás és a kivándorlás. Lássuk most az egyre növekvő átlagéletkort, az úgynevezett öregedő lakosságot. Ez tulajdonképpen jó hír, ne ijedjünk meg ettől, hiszen ez azt jelenti, hogy várható átlag életkor nő. Egyre tovább élünk. Minden tíz évre kettővel több év esik, hogyha így bontjuk le a várható átlagéletkort, tehát 10 évenként kettőt tehetünk hozzá a várható átlagéletkorhoz. A, a kor egy sokkal rugalmasabb fogalom, mint volt korábban. Meg kell a, a, a gondolkodásunknak a korról. Egy 65 éves, egy ma 65 éves ember teljesen másképp kell tekintenünk, mint 30 évvel ezelőtt 65 évesre, és 60, 30 év múlva nyilván még kevésbé fogunk úgy tekinteni egy 65 évesre, mint most. Sokkal aktívabbak lesznek. Az elkövetkező 30 évben legalább akkora, még nem nagyobb változások lesznek a e tekintetben, mint az elmúlt három évtizedben. A növekvő várható átlag életkor azt jelenti, hogy több időnk van a családunkra, a szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre, a generációk között sokkal nagyobb a segítségnyújtás. Egy négydimenziós család van kialakulóban, ahol a gyermekek, szülők, nagyszülők és dédszülők együtt élnek. Egyre gyakoribb a gyermekek számára az, van nagyszülőjük, és a jövőben még gyakoribb lesz az, hogy valakinek déd unokái vannak. Tehát igazából nem a fiataloknak kell az idősek gondját viselni, hanem a, az az évek alatt összegyűjtött vagyonukkal az idősebbek segítik a fiatalokat, tehát pont ellenkező irányú a anyagi segítségnyújtás, nem is beszélve arról, hogy a, a állami és egyéb magán e, forrásból származó segítség e, lehetővé teszi, hogy a fiatalok termelékenyebbek legyenek és segítsenek abban, hogy e, megoldjuk azt a kérdést, ki állja majd a nyugdíjakat. Tudjuk, hogy Dél-Európában, a dél-európai országokban nagyon fontosak a családi kapcsolatok, ezért a generáció közötti kapcsolatokon túlmenően nagyon szorosak lennek a családi kapcsok, a családtagok segítik egymást. Tehát szerintem nem olyan tragikus a helyzet, mert a különböző generációkra, a családtagokra, egy családra számíthatunk majd etére. És mi lesz a nyugdíjakkal? Nos, a nyugdíjakat a demográfiai helyzethez kell alakítani, és nem fordítva kell gondolkodnunk. Mit jelent ez? Nem azt kell számolni, hogy hány aktív kereső van, és hány inaktív kereső, hanem a befizetéseket kell vizsgálni, ne az embereket számoljuk, hanem a járulékokat, járulék befizetéseket, Hogyha a termelékenységen tudunk javítani, akkor nem kell amiatt aggódnunk, hogy a lakosság többsége esetleg nem aktív, vagy az aktív keresők aránya folyamatosan csökken. Arról nem is beszélve, hogy a munkára foghatóság, vagy a foglalkoztat hatóság javításával rengeteget javíthatunk a helyzeten. A ma születő gyermekek minden valószínűség szerint száz évig élnek majd. Az nem eh, fog menni, hogy 55 éves eh, embereknek csak a fele eh, áll alkalmazásban, csak a fele dolgozik. Ezen kell változtatnunk, és ha ezen sikerül változtatnunk, akkor egyben megoldjuk azt a kérdést is, hogy kifizeti majd a nyugdíjakat. Alsősorban úgy érzem, hogy a gazdasági kihívásokkal kell megoldást találnunk, nem a demográfiai kihívásokra kell megoldást találnunk. Fontos, hogy ezt a ciklust e, ne e, törjük e, meg. Kevesebb gyerek születik, de tovább élünk, ugyanakkor minden generáció termelékenyebb, mint az előző. Ez alapvetően a jólétet növeli ezért a demográfiára kérem, hogy más szempontból tekintsenek, vizsgálják meg más irányból is a demográfiai kérdéseket. A rugalmas kor fogalmat, ha nem veszük figyelembe, akkor nem lehet extrapolálni demográfiai számokat egy mai 70 éves nyilván teljesen, te, 70 évesre teljesen másképp kell tekintenünk, mint majd tekintünk 30 év múlva, vagy akkor 70 és évekre. A munkahelyteremtés, a képzés, itt van a kutya elásva, itt kell a megoldást keresni. Meg kell adni a lehetőséget a fiatalok és az idősek számára és akik még aktív, kereső, aktív keresői korban vannak, hogy munkát vállaljanak, hogy terveljenek, hogy dolgozzanak. A 35-40-45 évesek általában rendelkeznek munkával, pont a fiatalok és az idősek nem dolgoznak, mondjuk a felük, fele nem dolgozik ennek, ezeknek a korosztályoknak, ezek kell változtatni, illetve sokan vannak, akik 30 évesek, van munkahelyük, de nem engedhetik meg maguknak a gyerekvállalást. Ezen kell változtatni, hogy a családi szinten megváltozzon a jólét. Remélem, köszönöm a figyelmüket, és remélem sikerült meggyőznöm önöket arról, hogy a demográfiai kihívások miatt nem kell nagyon aggódnunk, és a, inkább a gazdasági kihívásokra kont kell koncentrálnunk. Rademacher. Lász Rademacher a következő. Köszönöm szépen, hogy meghívtak elnök asszony. Be kell ismernem, egy kicsit meglepődtem azon, hogy eljöhettem ide kommunikációval foglalkozó tudósnak, nem sűrűn adatik meg a lehetőség, hogy a kohéziós politikáról beszéljen. Nem is vagyok demográfiai szakember, mint a kolléga, ezért egy kicsit könnyebb anyaggal tudok szolgálni. Itt ebben a tanulmányban a női vállalatalapítók segítségéről, támogatásáról beszélek, és hát arról szeretnék beszélni, mit érdemes támogatni, és azon a véleményem vagyok, hogy e- európai tanácsadói szervezetek eh, segíthetnek eh, abban, hogy a nők vállalatokat alapíthassanak, és hogy eh, hogyan tudjuk ezt a legjobban támogatni. Azt tudjuk, hogy a demográfiai fejlődés szükségesé teszi, hogy a nők tovább dolgozzanak, akár Németországban, akár más európai államokban is. Ide tartozik az is, hogy a vállalatalapításban segítsünk nekik, és Adott esetben a mm, végig lehet gondolni, hogy ez a cégalapítás csak egy rövid kitérő, vagy hosszabb távra is így szeretnének működni, hiszen e, adott esetben nagyobb rugalmasságot lehetne teremteni a hagyományos munkaviszonyokban, és akkor a nőknek nem kéne cégalapítással foglalkozni, ha nem szeretnének. Egyébként ez együttműködés eredménye, ez a tanulmány, amit készítettünk. Egy e, tanácsadó testület hm, a Hippoferainz Bank, vagyis az Unicredit Bank eh, mellett működő testületről van szó, és ezt azért kell elmondanom, mert érzékeltetni szeretném, hogy Németországban hogyan működik ez a fajta tevékenység Európára nem tudok beszélni. És itt főleg arról van szó, hogy vállalatok szállnak be, és megnyernek vezető pozícióban lévő nőket, hogy egy mentor program keretében támogatnak másokat, női vezetők és van időközben egy Németországot behálózó ügynökség is, amely ezzel foglalkozik. A, hát az elején nagyon korlátozott volt a pénzügyi forrásunk erre, és a kérdés az volt, hogyan tudom megkeresni ezeket a cég alapító nőket. Ez a Németországot átfogó szervezet, viszont ez az ügynökség tényleg mindenhol jelen van Németországban, és van egy központi irodájuk Baden-Württembergben, ott van egy kisebb költségvetésük ilyenre is, és egyébként a gazdasági minisztérium keretében működnek. Miről is van szó? A tanulmányban egyre több nő alapít céget, ez szembe megy a németországi trenddel általában, hiszen ha csökken a munkanélküliség, akkor csökken a cégalapítások száma is, de a nők szembe mennek ezzel. Egyébként korábbi tanulmányok arra mutatnak rá, hogy a nők másképp alapítanak céget, ha alapítanak. Óvatosabbak, körültekintőbbek, kevésbé kockázatvállalók, kisebb összefüggésekben gondolkodnak, de ez nem azt jelenti, hogy kevésbé lennének sikeresek. Az alapgondolat itt is az volt, hogy a személyiségeket vizsgáltuk, többet szeretnék volna megtudni azokról a nőkről, akik alapítanak egy céget, miért csinálják ezt, mi a motivációjuk, hogyan csinálják ezt, és adott esetben hogyan működnek az akadályok és a korlátok. Ezekre szeretnénk rámutatni, aztán a mentoring témája is szóba kerül. Ami a módszert illeti, úgy jártunk el, hogy együttműködtünk ezzel a szövetségi cégalapító ügynökséggel, mintegy 8000 adatot bocsátottak rendelkezésünkre, ezek azok, akik az elmúlt két évben tanácsot kaptak. Egyébként azóta nincsenek adatok, tehát az adatokat nem gyűjtik, nem dolgozzák fel. Elég nehéz az adatokhoz eleve hozzájutni, szerintem nagyon jelentős pénzügyi ráfordítást igényel ez és emellett a mentorok körében is végeztünk egy kutatást, mert szerettünk volna a folyamatról is megtudni valamit, ami adott esetben torzításmentes megközelítést tesz szükségesé, tehát adott esetben hibákat el akartunk kerülni, és rá is akartunk mutatni, hogy ha látunk hibákat. Ami a mintát illeti, 445 tudtuk megkérdezni, és hát ezek nem is olyan fiatalok már, 40 és fél évesek ezek a nők, és az első eredmény az, hogy a nők később alapítanak a céget, viszonylag magas képzettsége rendelkeznek, de hát a nők tovább is gondolkodnak, nem csak, hogy később alapítanak, hanem tovább gondolkodnak. Egyébként számos más emberrel megbeszélik a tervüket, egyfajta bátorításra van szükségük, és amikor ez megszületik, akkor alapítanak céget. Mely területeken alapítanak céget? Remélem látják, a legnagyobb terület egyébként a piros terület a szolgáltatások, általános szolgáltatások ide tartozik, például az ápolás, eh, tiszt, takarítás, tisztítás, eh, csomagküldő szolgálat, stb. És azok az ágazatok, ahol a nők, eh, hát ahol szeretnénk, hogy sok céget alapítsanak, tehát orvosi, biotechnika, stb. Tehát az összes ilyen területen a nők nem szoktak céget alapítani hanem ott, ahol eh, a kreativitást látnak. Ez azzal is összefügg, eh, hogy sokszor a nők eh, céget alapítanak, méghozzá azok a nők, akik egy társadalomtudományi vagy kultúrtudományi háttérrel rendelkeznek, kevésbé a műszaki területről érkeznek, vagy úgy a természettudományokról általában, vagy akár a gazdaságból. Tehát jó a mediáció, közvetítés, tanácsadás, reklám, kommunikáció az a terület még, ahol nők szívesen hoznak létre cégeket, ami olyan erényekkel függ össze, amikről a nők úgy gondolják, hogy rendelkeznek is. Egyébként általában azt szokták mondani, hogy erről szól a, a a cégalapítás. Egyedül alapítanak céget, és olyan helyzetet keresnek, amikor megszabadulnak bizonyos békjogtól, amelyekkel rendelkeztek a foglalkoztatói státuszban. Tehát egyfajta rugalmasságot keresnek az új munkájukban, mert hát a család is közben itt a családtervezés nem engedi, hogy egy szigorú kötött munkaviszonyban legyenek, meg úgy általában is elégedetlenek a helyzetükkel, szeretnék a saját személyiségüket fokozottabban érvényesíteni. Itt megint csak egy különbség van a nők és férfiak között. Ha azt nézzük, hogy vannak tanulmányok 2012-ből, amelyek Németországgal foglalkoznak, mintegy 60%-ban a férfiak, vagy úgy összességében a minták a ö, munkanélküliségből kiindulva alapítanak céget nőknél, ez nem így van nők esetében csak 10% az, akik a munkanélküli időszak alatt alapítanak céget, vagyis ez azt jelenti, hogy a nők intenzíven gondolkodnak a cég alapítás előtt, és más célokkal is alapítanak arról, nem is beszélve, hogy a nők kevésbé kompromisszum készek, hogyha a World Life Balance-ről beszélünk, a munka és a család egyensúlyáról, tehát a, a férfiak első két évben lemondanak erről az egyensúlyról az elején, tehát a család egy részéről is lemondanak, a családi élet egy részéről is lemondanak adott esetben. A nők esetében ez az egyensúly egy központi ö, téma, a nők egyensúlytalanságot nem akarnak, ha ez létrejön, akkor inkább nem alapítanak céget. Aztán arra is rákérdeztünk, hogy a jelenlegi támogatási rendszerben hogyan érzik magukat a nők, hogy kellő támogatást kapnak-e, hogyan látják a struktúrákat, amikor cégalapításról beszélünk, és a nők általában azt mondják, hogy lemaradtak a nő specifikus elemek az alapítás során az országos programokban, az elterjedt programokban, a Német Szövetség Köztársaságban, de a versenyekben is, amiket mondjuk az ipar, az ágazat vagy régiók képviselnek, és itt arról van szó, vegyük például a férfi alapítókat, ha velük hasonlítjuk össze a nőket, akkor azt látjuk, hogy az öntudatosabbak a férfi a cég alapítók, ahogyan a projektjüket prezentálják, például a befektetők előtt is, és a férfiak követelőbben lépnek fel egy ilyen beruházói helyzetben, ez viszont strukturális hátrányokat hoz ugyanis a nők hátrányba kerülnek az alapítás folyamatában. Itt megint aztán rá is kérdeztünk, hogy a mentorok ezt másképp látják, ezt szeretnék volna megtudni, hogy a nők túl szkeptikusak-e adott esetben, amikor az alapításról beszélünk, és hát a, a mentorok, meg kell, hogy mondjam, visszaigazolták. Sőt, százalékosan még rá is mutattak, még keményebben mutattak rá a százalékra. A nők sokkal rosszabbul állnak, mint ahogy érzik a nők maguk. Tehát hogyan tudjuk az alapítást sikeresebbé tenni? Az elmúlt években számos cég kínál mentoringot, és érdekes volt számunkra létni, hogy a meglévő programok eléggé ismeretlenek egyelőre. Számosan a nők közül szeretnének egy ilyen mentoringot igénybe venni, de nem tudják hova forduljanak, ki kínál ilyet, ki a megfelelő kapcsolattartó ebben az ügyben, és hát Kelet-Németországban például egy sor nőt találtunk, ahol azt mondták, hogy nem is tudják, hogy van ilyen, hogy mentor ezen a területen. De akik aztán egy ilyen mentor viszonyba belekerülnek, azok jelentősen profitálnak ebből a helyzetből. Mindenek előtt az adó ügyekben, a támogatás, jogi ügyekben támogatás, pénzügyi ügyekben a támogatás itt az alapítás folyamatában ez egy fontos dolog, aztán a könyvelés is persze ide tartozik, ahol jelentős munka vár rájuk, és itt nem csak a helyi kereskedelmi kamara segít, hanem a mentorok is tudnak segíteni, hogyha velük együttműködnek. Érdekes módon jelentős különbséget találtunk, ami a cégalapítás hoz való kedvet illeti Németországban, ezt nevezzük cégalapító klímának. Azok a régiók ezek Németországban, amelyek erősek, tehát Baden-Württemberg, Bajorország, tehát a déli tartományok Németországban, ahol tulajdonképpen a, a nők a legkevesebb támogatást kapják érdekes módon. A legjobban északon és keleten érzik magukat az alapító nők, Egyszerűen ez talán összefügg a hagyományosabb szerepfelfogással délen, számos oka lehet ennek, ezt nem követtük tovább részleteiben. Egy utolsó aspektust szeretnék még mondani, amely érdekes volt számunkra. Már a bevezetőmben elmondtam, a kommunikáció kutatás területén dolgozom. Érdekes volt számunkra megnézni, egy új mediális forradalom esetén a szociális médiát vizsgáltuk, mennyire fontos ez az alapítói folyamatban, és a logikát illetően azt hiszem érthető, hogy ahogy a nők alapítanak, ott kevésbé fontos szerepet játszik a szociális média. Egyesek mondjuk marketingre használják, hogy a kínálatukat ott bemutassák, de sokkal többet nem tesznek. Tehát a networking, vagy egy megfelelő közönségkeresés, vagy úgy esetben partnerek keresése, vagy egy saját hálózat kiépítése, nos ez a tanulmányunkban nem igen fordult elő és ezért aztán ezt el kell mondjam, a networking olyas valami, amelyet tovább szeretnénk kutatni, hiszen érdekes az, hogy azok milyen hálózatokat építenek, akik sikeresek, azok a nők természetesen. Ez számunkra egy nagyon fontos kutatási aspektus lesz. Ezzel eljutok a rövid prezentációm végére a tanulmányt, kiteszem még, hogyha szeretnék megnézni. Német nyelven született, de van angol összefoglalója is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Csak mi nem kaptuk meg a diákat, hogyha megvannak, akkor kérem ezt küldje e-mailen. Nagyon hasznos lenne, ha ezt megkaphatnánk. A barcelonai kollégának is ezt mondom, jó lenne, hogyha ezt meg tudná osztani a szakbizottságunk minden tagjával. Köszönjük szépen! Érdeklődve hallgattuk a beszámolókat. Két szakértőnk is kiegészítette a tanulmány eredményeit. Ezen a ponton megnyitnám az eszmecserét. Elsőként Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Abban a szerencsémben volt részem, hogy Regi nevében saját kezdeményezésű véleményt készítsek a demográfia változásról más kollégákkal együtt, és azt hiszem, amit itt hárman elmondtak, nos abból sokat láttunk már mi is, és szerintem minden megfelelően alakult az egyik ilyen kijelentés, ami nekünk mindig is fontos volt, az, hogy a demográfiában ne kockázatot lássunk, hanem esélyt is egyben. Persze különböző módon működhet ez az egyik lehetőség, persze azt tudjuk, hogy minden második lány akár száz éves lehet, ha ma megszületik. Ez nagyszerű dolog. Én is szeretnék száz éves lenni valamikor, de lehetőleg egészségesen szeretnék száz éves lenni. Ehhez természetesen intézkedésekre van szükség Ezeket meg kell tenni. Mi a jelentésünkben erre ki is tértünk, és külön örültünk annak, hogy most a tárgyalásokon, a kohéziós politikával, a struktúrális politikával kapcsolatos tárgyalásoknál ez meg is jelent a demográfia, 2006 idején egyáltalán nem játszott szerepet a strukturális politikában, időközben tényleg szerepet játszik, és számos olyan a régiókban ezt komolyan is veszik. Én egy olyan régióból jövök, amely igen gazdag Bajorország, de Bajorországban is látjuk időközben, hogy bizony vannak nálunk is olyan régiók, ahol a szerkezetváltásra van szükség, el fog vándorolni a lakosság, és ez, mert, és ez egyik döntő jelentőségű pont, mert nincs munkahely, mert nincs képzési hely, stb. Nem lehet szakmát tanulni. Vagyis nagyvárosokra koncentrálódik sok, sok dolog, és a régiók pedig hát porul járnak. Az új operatív programjában a Bajor kormány figyelembe veszi ezt a tényt, és azt mondja, nem lehet az, hogy egyes régiók teljesen kivéreznek, és más régiók erősödnek. De hát mert ugye ez, ez a lakosság mozgását is jelenteni, mert ha vannak régiók, ahol elveszik a lakosság de ez azért van, mert máshova mennek az emberek városokba. De akkor meg lakás probléma van a városokban. És akkor a városi infrastruktúrával megint csak gondjaink lesznek, stb. stb. Ez csomó olyan dolog, amin elkezdtünk gondolkodni, és úgy gondolom, hogy egész jó úton járunk, főleg akkor, hogyha a jövőben is ezt figyelemmel kísérjük, vitát folytatunk róla, és a régiókkal együtt vizsgáljuk a kérdést. Két szót beszélnék még a születések számáról Dél-Európáról beszéltek, de hát vannak más példák is Európában. Most ezek nem tartoznak feltétlenül az EU-hoz, de ha megnézzük Norvégiát például, akkor tudjuk, hogy Norvégiában növekedett a születések száma. Egyszerűen azért, mert nem volt probléma a munkát és a családot összeegyeztetni. Ez tényleg, és itt állami oldalon sok minden történt, például a gyerekeknek óvodát, iskolát kínáltak, megfelelően infrastruktúrát teremtettek, hogy a cégek is hogy így állhassanak hozzá a dologhoz és hát itt párhuzamosan számos eszközt kell alkalmazni. Mielőtt túl hosszan beszélnék, most a cégalapítókról is beszélnék röviden. Németországban a 90-es évek közepén volt az első ilyen cégalapítói hullám, amikor sokan megpróbáltak a normál munkaviszonyból kilépni az emberek és önállóvá válni, de ez kényszerült a dolog volt, mert nagyon sokan porul jártak, és ezzel aztán tényleg egzisztenciális problémáik alakultak ki. Tehát nagyon óvatosnak kell lenni azzal, hogy azt mondjuk, hogy ez a cégalapítói modell a nők esetében feltétlenül pozitív. Az egyes esetekben pozitív, de nyilvánvaló az is, hogy ezzel nem fogjuk az összes problémánkat megoldani azt gondolom a munkavilágát megfelelően kell módosítani és alakítani, hogy nők és férfiak, mindegy, hogy milyen bőrszínük vagy honnan jönnek, de ténylegesen egyenlő értékeket kapjanak a munkaerőpiacon. Lambert van Nistelrooy. Lambert van Nistelrooy következik. Köszönöm így az év vége fele. Mindig öröm. Ilyen pozitív beszámolókat hallani. És a demográfiai kihívások nagyon érdekes ebből a szempontból megvizsgálni. Például a városok vonzereje, a vidékhez mérve vagy hasonlítva. Úgy tűnik, hogy nagyon pozitív trend van itt kialakulóban. Nem csak a tematikus programokban, hanem általában az európai programokban. Két konkrét kérdésem is lenne. Fogy a lakosság. Hogyan lehet ezt valahogy eh, becsatornázni? Mindig van az egyfőre jutó jövedelem, amit beszámítunk eh, eh, különböző jelzőszámok közé, de például a lakosság migrációja, kis bevándorlása, az egészsége, vitalitása. Tehát jelentősen csökkenő lakosságról lehet szó egyes régióban, például akár ez 10%-ot is elérhet. Hogyan tudjuk ezt valahogy beszámítani, figyelembe venni? Nincs válaszom erre a kérdésre. De mint hogy ezt a dinamikát nem vették volna figyelembe, miközben érdemes erre gondolni. en, en, en onze En ik Számítás technika és az új technológiai vívmányok szintén olyasmi, amit nem szabad figyelemen kívül hagyni. A szélessávú internet lassan mindenhová elér, és az idősebbek is élnek már a szélessávú internet, vagy a műholdas műsor szórás előnyeivel. Nem kell nagyvárosban lakni ahhoz, hogy modern munkavállalóként aktív legyen az ember. Vidéken is egyre szélesebb választéka áll rendelkezésre a különböző szolgáltatásoknak. 5.30-kor félkor el kell mennem interjút adni, de visszajövök ide, mert nagyon érdekes, amit hallok, és nagyon pozitív a, a kicsengés az eddig elhangzottaknak de köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon sajnálatos az, hogy Leo kollégája nem lehetett itt. Az egyik tagállami intézetből, nemzeti intézetből, statisztikai hivatalból érkezik, vagy érkezett volna. Érdekes lett volna meghallgatni az ő véleményét. Azt hiszem nagyon fontos, hogy a különböző kutatóintézetek és a statisztikai hivatalok között minél szorosabb kapcsolatokat ápoljunk. Az információ csere fontosságát nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Viktor Bostinári. Bostinári úr. Ah, köszönöm elnök asszony, a végre megkapom én is a szót. Nos. Kontribúci, care mi se par extrem de Szeretném kapcsolódni három előadáshoz, amelyet rendkívül fontosnak tartottam. Három különféle területet fednek ezek le, és ez jól mutatja azt is, ez a hármasság, hogy Európában, a 28 tagállamban nagyon összet, sokkal összetettebb helyzet érvényesül, mint, amire, mint ahogy gondolná az ember. Demográfiai szempontból is igaz ez, és a különféle régiók más és más konfigurációjú kihívásokkal kell szembenézni, mondjuk Bajorországban, vagy Skandináv országokban, vagy Dél-Európai országban, vagy dél európában Romániában, Bulgáriában. Nagyon széttartó konfigurációkat látunk. Nem vagyok magam szociológus, ám egy szegény ország szempontjából, mint Románia, Románia hozzáfűznék egy tényezőt, amelyről nem tettek említést, ám fontos a támogatás politika szempontjából. Felmerült tudnék az a kérdés, milyen társadalmakat akarunk a jövőben látni Európában, és mennyire leszünk versenyképesek. Ugye a válság kihívásainak, hatásainak fényében a korábbi tendenciák megváltoztak. Egyrészt a, a lakosság szám csak csökkenő tendenciát mutat a dél-kelet-európai államokban, és a természetes szaporulat csökkenése mellett nagyon jelentős kiáramlás folyik ezen országból, más tagállamokban igyekeznek munkát találni. Ezen tagállamok állampolgára. Ezek személy szerint jó megoldások lehetnek, ám a társadalom egészen nézvést ez egyfajta agyelszívás hatását mutatja, veszteséget okoz ezeknek a dél-kelet-európai országoknak, kelet-európai országoknak, és ebből adódnak nagyon fontos feladatok a, a társadalmi elét számára. Vállalatvezetési pozíciók, menedzsment pozíciókban sokszor hiányzik a megfelelő munkaerő. De a, az oktatásban, az egészségügyben is hiányoznak a képzett emberek már most is. Tehát nagyon komoly szakértelmiben való hiányosság. Ez a demográfiai változások egészének tendenciájában még súlyosabb változásokat okoz, hiszen ha az oktatás romlik, még tovább csökkennek a következő generáció lehetőségei, még kevésbé lesz lehetőség jó munkahelyeket találni. Ez nem csak helyi, hanem európai probléma. De hasonló helyzet az egészségügyi ellátással, vagy a közigazgatási szolgáltatásokkal a rosszabb a minőség végső soron kisebb élettartamot hozhat magával ezekben a társadalmakban. Romániában a gyermek a halandóság is némileg növekedett az elmúlt években. Ezt elemezni kell. Aztán a munkanélküliség a fiatalok körében. Az ifjúsági munkanélküliség negatív hatásai nem csak kézzelfogható gazdasági módon érvényesülnek, hanem a, a kilátástalanság egyfajta általános helyzetkép a fiatalok körében, és elhalasztja például a családalapításra vonatkozó döntést, a lakásvásárlás, a gyermekek iskolai költségei, és egy sor olyan költség merül fel, amely, amely szinte kilátástalan teszi a gyermekvállalás sok család számára, és ez olyan tendenciát okoz, hogy mindenki csak magára gondol, elmagányosodik, nem alapít családot, ennek a demográfiai hatásai magától értetődőek. Tehát, hogyha a születési arány, a születési arány arányszám csökken, és a családalapítási kedv ezzel egy időben csökken, az bizony komoly baj. Tehát meg kell azokat az áttörési pontokat, amelyek egyensúlyt teremthetnek, és megálltatják a negatív tendenciákat. Aztán a városi és vidéki területek közötti különbség egyre nő Romániában. Bár Romániában egészében jelentős előlépések születnek, látható, hogy a fiatalok lehetőségei vidéken arra, hogy egyetemre járjanak, jó munkahelyet találjanak, jó fizet állást találjanak. Vidéken olyan parányiak, mint mondjuk a 30-as években voltak utoljára ilyen kicsi lehetőségek, ilyen gyenge kilátások. Mindössze 4%-a a vidéken ülő fiataloknak végzi el az egyetemet, vagy jut egyetemre. 4% összesen, ez azt jelenti, hogy sokkal kisebb lehetőségei vannak. Emberi erőforrások rettenetes eltékozlása folyik, és azt is mutatja, hogy a képzetlen munkaerőben meg túlkínálat van, a lehető legrosszabbul fizetett állásokba kényszerített emberek körében, akik csak a leggyengébb munkahelyeket tudják betölteni. Ennek aztán újabb hatalmas mellékhatásai hullámzódnak, és a végén szeretnék szólni a megtakarítások, a megszorítási politika politikai kihatásairól. A spanyol szakértő beszélt erről. Ugye a megtakarítások főleg három fő célt szolgáltak. Egyrészt azt, hogy három területen érezhetőek a közigazgatásban, az oktatásban és az egészségügyben. Ez, ezek külön-külön átlátható hatások ugyan, ám a kombinált hatások, demográfiai hatások egy még összetettebb és még pusztítóbb jellegű dimenziót jelentenek, egyfajta társadalmi modellt és demográfiai struktúrát hoznak létre, amely bizony a 20. század elején voltak jellemzőek az európai társadalmakra, és nem a 21. század tekintetében, vagy nem akkor, nem most id- lennének időszerűek a számítástechnika korszakában. Tehát visszalépünk az időben, és ez nagyon komoly feladatokat ró a kohéziós politikára. Persze minden tagállam maga kell kialakítsa a saját receptjét, és végül szinte nagyon súlyos, nagyon fontos, hogy új beruházásokat eszközöljünk. Romániában, Bulgáriában, de az új tagállamok mindegyikében látjuk, látjuk azt, hogy magas high-tech ágazatokban nincs elég munkaerő, nincs a helyi munkaerő, akit fel lehetne venni a magas minőségi munkahelyekre, mert nincsenek, nincs képzett ember. Az emberek megtanultak együtt élni a, a, a, a, a hirtelen változó körülményekhez, de nem nagyon tanulnak hosszú távon, Például egy, egy külföldi vállalat, a Mercedes, csak azért ruház be mondjuk Romániában, mert az alacsony bérű munkaerőt keresi. Ha viszont mérnököket keresnek, azt nem igen találnak Romániában. Elégséges számban. Tehát egyszerűen egy, egy, egy alulfejlettségi pályára kényszerítjük magunkat hosszú távon. Ezek tendenciák elfogadása révén, az Európai Unión belül is. Politikusok gyakran nem szívesen mondják ki a fájdalmas igazságokat, de azt meg kell tegyük olykor. Európa eleddig nem bírt egységes bevándorlási politikával. Holott szembe kell nézzünk egy olyan demográfiai problémával, amely kézzelfogható, fájdalmas. Lehet persze zsonglőrködni és az adatokkal, ameddig akarunk. Statisztikát általában saját érveink alátámasztására használjuk, és nem mindig az igazság feltárásának vágyá, ö, ö, céljából alkalmazzuk. Ám az, hogy nincs egy tényleges európai bevándorláspolitika, felvett egy feladatot, és európai választ követel e problémára, hiszen a lakosság öregszik, az aktív a korcsoport egyre csökken, bizonyos munkahelyek betöltetre vonatkozó, nincs elég munkaerő a nyugat-európai államokban is érezhető, hogy Európai Unión kívülről, vagy az új tagállamokból vonzanak oda, hát vagy Európán kívül bevándorlókat, vagy Európai Uniós állampolgárokat, bár David Cameron ezeket is bevándorlónak nevezi ugyan, már az Európán belülieket. A lényeg azonban az, hogy sok munkahelyre azért kell bevándorlókat elhelyezni, mert vagy nem képeztek elég munkavállalót erre a posztra, vagy egyszerűen nem fogadják el a hazai munkavállalók azokat a munkakörülményeket, amelyek ezeket az állásokat jellemzik. Tehát mindenképpen kell egy stratégia, átfogó stratégia erre, mert ha ilyen nincs, nem lesz, az Európai Unió akkor egy, egy, az emberi történelemben csak egy egyedülálló kísérlet marad, ám sikertelen az Európai Unió túlélése szempontjából globális versenyképes szereplő szempontjából döntő fontosságúak ezek a lépések. Gondoljunk csak Kínára. Kína jelenleg alakítja a demográfiai politikáit. Kínában 800 millió emberre kell tá- nyugdíjas társadalmi rendszert kidolgozni. Nekünk is stratégilag kell gondolkoznunk ezeken a feladatokon, és hosszú kitekintéssel, mert ha csak úgy csinálunk, mintha válaszokat találnánk, azok a válaszok bizony hamisak lesznek. Köszönöm, Marika Irel Muchas gracias. Eh, yo quiero agradecer al... Köszönöm szépen. Köszönöm Öreszteven professzornak nagyon érdekes áttekintést kaptunk tőle az európai populációs tendenciákról, főként hazám, Spanyolország tekintetében. Roppant optimistán beszélt a professzor úr. A politikusként elsősorban engem a jövő foglalkoztat, illetve a válság hatása. A rugalmas öregedés egy érdekes fogalom. a hosszú távon, hosszú távon a munkanélküliségi adatok igencsak romló tendenciát eh, mutatnak. A termelékenység javulhat, és arról beszél, hogy nincs demográfiai kihívás, nem vagyok benne biztos, hogy ez így van. A spanyol statisztikai hivatal pár héttel ezelőtt eh, a spanyol városokról adott eh, közre egy tanulmányt, a nagyvárosokról, a területi és szociális kohéziót vizsgálták, a szociális alap és regionális fejlesztési alap központi céljai ezek. A nyugdíjkorhatár nő 18 millió spanyol háztartásból 1,7-ben 65 éves a, a családfő, 2,2 millió nő és valamelyik kevesebb, mint 500 ezer férfi az, aki egyedül él. As. 70-es évekhez képest óriási a különbség. Ami nagyon meglepő volt számomra, az az, hogy a spanyol párok több mint 50%-ának nincs gyermeke. Ez kezdve 2011-es adatok. Tehát politikusként igazából a gazdasági válság hatásai aggasztanak. Roppant gyors változások következtek be, és mostantól fogva az elkövetkezendő években, évtizedekben milyen változások várhatók a nagyvárosokban. Tudjuk, hogy öregszik Európa, de Dél-Európa még gyorsabban öregszik. Jens Nielsen következik. Tack så mycket. Jag ska försöka vara kortad. Två saker. Det ena är... Köszönöm szépen. Két pontról szeretnék beszélni. Nos, politikailag én viseltem a felelősséget Svédország északi területein, mint egy 10-15 éven keresztül a regionális programokért. Ez azt jelenti, hogy igen, aktívan voltam részese ezeknek a dolgoknak, és a demográfiai változás kihívását újra és újra említettük, és a stratégiában ezt figyelembe is vettük, és utána alakítottuk ki a stratégiákat, hogy valamilyen módon reagálni tudjunk ezekre a kihívásokra. Észak-Svédországban megállapítottuk aztán, hogy az elmúlt 15-20 évben a lakosság természetesen csökken, ezt látjuk, szép fokozatosan. Nagyon nagy erdős területek vannak arra felé, ott nyilván nagyon ritka a népsűrűség, és eh, hát eh, sokan kívánnak jönni onnan, ez, ez, ez, ez, ez, e, e így van. Mit kezdünk egy ilyen helyzettel? De aztán az elmúlt években azt láttuk, hogy egészen messze fönt északon mégiscsak egyfajta fejlődés látható, mert eh, lehet haladni tovább, és megállapítjuk másrészt, hogy hogy a lakosság elvégzi azokat a munkákat, ahova el tud menni, és repülő, a légi közlekedés is segít ebben. Mások ugyanakkor azt mondták, hogy stratégiai szándék van arra, hogy az egyetemi felsőoktatást kínálják a régiókban. Nagyobb regionális városokban érdemes nyitni ilyen főiskolákat, a viszont kisebb. Tehát nem a, nem a közép-európai fővárosokon dolog, hanem kisebb városokra, és ez munkahelyeket is teremtene egyben, és vonzóbbá tenni ezeket a régiókat. Ugyanakkor egyre erősebb az a tendencia, hogy a, a, a migrációs tendenciák. Például Dél-Európában, ahol a válság révén kivándorolnak sokan. Svédországban sokszor emiatt a bevándorlás stratégiai ö, megoldásokat kínál. Tehát ez más és más a helyzet Európa különféle részein a e szempontból. Szeretném kihasználni az utolsó kérdés jogát az belátható, hogy Európában miért vannak olyan társadalmak, ahol a fiatalok ugye munkát keresnek, ahol tehát van, ahol munká, azt várják hogy az emberek, hogy vállalatokban dolgozhassanak, más európai országok meg az a tendencia, fiatalok maguk ö, ö, magánvállalkozók lesznek, hogy vállalatot hoznak létre, és magukat alkalmazzák. Spanyolországban úgy tűnik, hogy a fiatalok azt várják, hogy valaki csinál majd nekik munkahelyet, ahol elhelyezkedhetnek. Más országban viszont az emberek magánvállalkozóként és más és más a családi rendszer helyzete. A paradoxon abban áll, hogy Spanyolországban sok esetben a szülők és a nagyszülők fi, ö, támogatják pénzügyileg a fiatalokat, akiknek nincs munkahelye. Ugye a normális ez az volna a mi civilizációnkban, hogy a fiatalok segítik az öregeket. Ez egy teljesen újszerű helyzet. Kérdés, hogyan lehet szembenézni vele? ön említett pozitív mindenféle tényezőket, de van, egy, van esetleg egy mentális gondolkodásbeli tényező is Vegyük sorra a hozzászólásokat a szakértők köréből, olyan sorrendben, hogy önök kívánják, kommentálják a kérdéseket, reflektálnak rá. Parancsoljon asszonyom először ön. Köszönöm szépen a megjegyzéseket is, a kommentárokat, is érdekes volt. Négy téma azt hiszem, ami állandóan felmerült, és igen fontos. Az első a termékenység és hát a születésszámok növelése, születési arányszámok növekedése, növelése. Persze vitathatjuk, hogy több gyerekre van-e szükség, vagy nem. De hát az embereknek kell választaniuk, el kell dönteniük, hogy hány gyereket szeretnének. És hogyha megnézzük a politikákat a különböző országokban, akkor a 36. oldalon van egy ábra, és ez nagyon világosan mutatja, hogy a termékenység északon magasabb, mint Franciaországban és Franciaországon. Azért, mert ott olyan politikákat folytatnak, hogy a munka és a magánélet, a munka és a család egyensúlya jobban működhet. Tehát nem lehet ezt vitatni, szerintem ez egyszerűen tény. Ha azt akarjuk, hogy a nők munkavállalása erősödjön, de közben a születésszám is nőjön, akkor ebbe az irányba kell elmennünk politikai területen. A második a technológiai váltás vagy fejlődés. Ez egy rendkívül fontos dolog. A technológia biztosítja, hogy újfajta módon tudunk szolgáltatásokat nyújtani a legkülső területeken is, az idősebb emberek számára is, a fogyatékkal élők számára is. Vagyis ebbe lehet beruházni és befektetni, az e-tanulás, az e-adminisztráció, stb. Vannak itt új termékek, új szolgáltatások, amiket ki lehet fejleszteni, sőt, új piacok is vannak. Az idősebb emberek, ugye fogyasztók is, vegyük például az idegenforgalmat, a turizmus, új módjait kell keresni, hogy az idős embereket hogyan utaztatjuk. Vannak piacok, amelyeket ki lehet fejleszteni, ez egy újabb lehetőség, amiket, amit meg lehet nézni tehát, hogy többet kutassuk ezeket a lehetőségeket, és hogy milyen jellegű szakpolitika hatékony, tehát az kutatóintézetek közötti csere, és hogy tényleg tényeken alapuló információ, a bizonyítékok, az empirikus kutatás, több adatra van szükség, több értékelésre van szükség, mi működik. Mert különben egyre nagyobb a kockázat, hogy mit csinálunk, és akkor kitaláljuk a politikát, de nem működik később. Aztán a válság hatásai nagyon fontosak. Ez a válság tényleg a legrosszabb volt mondjuk a 30-as évek óta nem világos egyenlőre, hogy milyen hosszú távú hatásokkal jár ez. Sokan úgy gondolják, hogy a válságnak strukturális hatásai is lesznek, nem csak konjunkturális válságról van szó, és nyilvánvalóan a demográfiai trendeket is érintheti ez. Kevesebb születés, kevesebb gyermek, csak mm, az várható életkor, az egészség romlása, stb. stb. Itt látjuk, hogy bármilyen szintre is megyünk, a társadalom szegényedik. Minden bizonyal ezek a trendek, amiket eddig megfigyeltünk, némileg csökkennek majd aztán egy további fontos téma a migráció, a bevándorlás, tehát meg elvándorlás. Igen, keleten, közép-európában is látjuk, hogy jól képzett emberek elhagyják az országot, és nem marad nekik szakképzett munkaerő. Itt érdekes lehet, mint például a litván eset mutatja, amit bemutatunk a jelentésünkben, egy politikát folytatnak annak érdekében, hogy hazacsalogatják Litvániába az embereiket, és jöjjenek haza az újonnan megszerzett tapasztalatokkal, így tudják segíteni az ország fejlődését. Igenis vannak politikák ezen a területen. Az önfoglalkoztatás témája egy nagyon fontos terület. Ez lehet az egyik megoldási lehetőség. Ez egy olyan terület, ahol a foglalkoztatást erősíteni lehet, de hát a fiatal nők gyakorlatilag szeretnének, de nem kapnak hálózatot, nem tudnak hálózatot építeni, nem kapnak hitelt, sokkal szigorúbban bánnak velük, amikor kialakítják az üzletüket korlátokba ütköznek, ezekkel foglalkoznunk kell. Ha nem foglalkozunk ezekkel, fiatal emberek és a nők nem fognak tudni ugyanúgy céget alapítani, mint a férfiak. Egy másik nagyon fontos téma, hogy egyedül élő magányos emberek, hogyha idősebbek lesznek. Persze jó dolog hosszas élni, magas élettartamot elérni, de hát sokan vannak 85 év fölött, akiknek rossz az egészségű állapot. Ki törődik velük? Nők. Ki? Ez egyébként a nők ezek az idős emberek, persze önmagukban is törődik velük. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ezeket az embereket még támogassuk? Ezek témák, amelyekkel foglalkozni kell, és hát összefügg a demográfiai trendekkel. Az igaz, hogy vannak gazdasági kihívások, de a probléma az, hogy teljesen újra kell gondolnunk azt, hogy a gazdasági fejlődést, a munkapiaci politikánkat hogyan változtatjuk meg. Adott esetben hosszabb ideig kell dolgozni, a nők menjenek el dolgozni, szükség van ápolásra az idősebb emberek számára, és a technológiát is újfajta módon kell alkalmaznunk. Köszönöm szépen. Ki a következő? Esztela úr. Nos, úgy gondolom, rövidre kell fogjam. A termékenységről szeretnék röviden szólni ö, nyilvánvalóan egy sor szakpolitika összekapcsolására van szükség ahhoz, hogy arra bátorítsuk a nőket, hogy gyermeket vállaljanak. És ö, ugye régóta folyik a, a szakvita, a munka világa és a, a család összeegyeztetéséről. De persze csodákat nem várhatunk. Hogy miért mondom ezt? No azért, mert ma nagyon sok nő nem vállal a gyereket, négy oknál fogva tulajdonképpen ez több oknál fogva, egyre több ember nem vállal a gyermeket. Ez eh, egyfajta értékrendbeli változást is tükröz és okoz egyben. Az emberek már a gyermeket nem tekintik a, a jövő zálogának, vagy egyfajta befektetésnek a jövőbeli biztonság tekintetében. A házasság eh, is más, kép, másképpen tekik a, a, az emberek úgy érzik, hogy a, a jövő nyitva áll, mindenféle lehetőségek vannak az ember előtt, miért zárná le, miért, miért kötné meg magát az ember. Aztán sok ember szeretne gyereket, de nincs partner. Úgyhogy nagyon sok fiatal nem él párkapcsolatban, vagy, vagy ö, hosszú távú párkapcsolatban. Itt nem csak arról van szó, hogy össze kell egyeztetni a munka munkát és a, a családot, hanem egész egyszerűen nagyon sok szingli él, aki nem is nagyon akar családválni. Vannak ennek persze vicces vetületei is, de a tény az tény, változnak a társadalmi értékek. Persze vannak államok, ahol a nők és férfiak között egyenlőség jobban érvényesül, van, ahol többben élnek párkapcsolatban, több családban, de Spanyolországban 25 és 50 éves korú férfiaknak a fele nem él párkapcsolatban vagy házasságban például. Aztán sokan élnek, aztán sokan párkapcsolatban élnek ugyan, de nem akarnak gyereket. Itt érezhető leginkább a válság hatása, és itt lehet talán segíteni hogy azok, akik gyereket akarnak, ne kelljen, hogy gazdaságoknál fogva eltolják, kitolják ezt. Aztán van, aki azt mondják, hogy korábban azt mondták, hogy most túl korán van gyereket vállalni, aztán meg azt mondják, hogy ú, most meg már túl késő. De valaki 40 éves, 40 éves nő, korábban a, a nő biológiai esélye a teherbeesésbe exponenciálisan csökken, vagyis meredeken csökken, tehát vannak eh, ilyen élettani tényezők is. Spanyolországban nem csak arról van szó, hogy a nők nem válnak sok gyereket, vagy több gyereket, hanem nagyon sok nő egyáltalán nem. Azok a nők, akik 50 évesek most, az üzenes nők közül 75%-uknak két gyereke volt átlagban. Úgyhogy 25 a ennek a a mostani szegmensnek, korcsoportoknak meg nincs egyáltalán gyereke. Tehát a korcsoportonként jelentősen változik a gyermekvállás. Mondtam, mert sok oka lehet. A nőnek nincs partnere, vagy nem érzi a gazdasági helyzetét olyannak, hogy vállalhasson gyereket. Tehát rendkívül összetett helyzetek ezek. Nem lehet csak úgy egy-egy dimenzióval, vagy, vagy, vagy mércével leírni, meghatározni. Nem arról van szó, hogy általában az emberek nem akarnak gyereket, hanem itt az okok sokféleségét, tényezők sokféleségét kell látnunk. Az, úgy, a gyermekvállalás és a nyugdíj rendszer fenntarthatóságának összefüggését nem kevesen látják, de azt is érdemes elgondolni, mert mondjuk mi van, valaki száz évig él, és nincs családja. Kihez fordul majd? Ki, kivel tölti a szabad idejét? Elég kemény ö, kilátások ezek személyes szinten is. Úgyhogy ez is arra sarkal bennünket egyéni szempontból, hogy meggyőzzük az embereket, hogy vállaljanak gyerekeket, és legyen családjuk. Ja, ha de is glaube... Elnök asszony, azt gondolom, a kollégák olyan részletekben menően válaszoltak, hogy én ezt nem hiszem, hogy még ki tudom egészíteni. Tehát nem, nem a kiegészíteni, jó? Akkor ez azt is jelenti, hogy a napi rendünknek ezt a pontját lezárjuk. Köszönöm szépen Lodovicsi asszonynak és a két további szakértőjének, hogy egy ilyen széles körű megközelítést nyújtottak, és számos ötletet, gondolatot közöltek velünk. Örülök, hogy meghallgathatok Önöket. Még egyszer köszönöm. Remélem, hogy ez nem az utolsó kapcsolat eh, az Európai Parlamenttel, amit önök kialakítottak. A demográfia, eh, ez velünk marad nyilván problémaként, és azt hiszem itt lépnünk kell, tennünk kell. Még köszönöm szépen. Most pedig folytatjuk. François Alfonzival meg is adom a szót. Egy kicsit csúsztunk idővel. Uh, donc c'est un rapport sur une matière euh, peu habituelle puisqu'il s'agit du... Egy olyan témában szeretnék felszólalni, mert nem egészen szokásos az elektronikus kommunikációs eszközök belső piaca. Hogy miért is van szükség egy ilyen kezdeményezésre, ez a kérdés. Amit a magánszemélyek hozzáférését illeti. Hm. Ezen szolgáltatások az ez egy fontos lépés a további fejlődésnek. Az EU egyszerűen nem elég hatékony 28 különböző külön piacra tagolódik, és szabályozási szempontból, frekvencia kiosztásból, stb. ez negatív hatásokkal jár Mindenek előtt, ami a költségeket illeti, ez növeli a költségeket, mit már mondtuk, a meglévő hálózatok kihasználása is rosszabb ezek után, vagyis hogyha a versenyképesség javításának feltétele, hogy hálózatot építsünk, akkor azt látjuk, hogy itt a logisztikai feladatokat először el kell végezni. A regionális fejlesztésért felelős szakbizottság egyik feladata, hogy e, harmonizáljuk a piacokat. Itt elmondhatjuk, hogy a javaslat összességében pozitív mindenek előtt a határmenti régiók esetében, és a határokon átnyúló területi együttműködést segíti ez majd itt bizonyos pályázatokkal gondoskodni lehet arról, hogy bizonyos lépések egyidejűleg történhetnek, hogy függetlenül attól, hogy melyik országban vagyunk éppen, itt egy koordináltabb kínálatot lehet kialakítani. Egy további pont az, hogy a digitális területen a beruházásokat szeretnénk felpörgetni ez egy, és a befektetéseket is, és ez fontos nekünk, ez együtt jár egyébként azzal, hogy csak a sűrűn lakott területekre működik ez majd, vagy adott esetben olyan területeken is tudjuk ezt biztosítani, ahol a hozamok nincsenek olyan magas szinten, a megfelelés nem olyan jó a befektetők számára, hiszen itt azt kell látni, hogy a digitális fejlesztés is üzleti alapon történik. Ez a jelentés mindenek előtt kiegészítő jellegű akar lenni. Először a széles sávú területen kell haladást elérni. Itt gondoskodni kell arról, hogy a digitális fejlődés ne csak a központi területeket, hanem a külső területeket, a perifériát is elérje, vagy a ritkán lakott területeket. A módosítókkal két dolgot szeretnék elérni. Egyrészt az egész területet lefedő fejlődésre van szükség, ez egy fontos dolog, tehát függ, mindenki hozzáférést kapjon, független attól, hogy éppen hol él aztán van még egy további ilyen módosító indítványunk. Itt a harmonizációról van szó. És figyelni kell arra, hogy ne burjánozzon el az egész fejlődés, és adott esetben túltelítjük a területeket, és a szolgáltatás már nem éri meg, máshol pedig lemaradás van, tehát túl nagy szakadék jön létre. Itt a lehetőséget kéne teremteni arra, hogy mindenki hozzáférjen, mert nem szabad megadni a szolgáltatóknak azt a lehetőséget, hogy csak bizonyos jól fizető ügyfeleket szolgáljanak ki. Ennek érdekében kell tennünk valamit. Én egyébként arra is utalok, hogy ott, ahol a sávszélesség nem túl jó, tehát a periférián, vagy ritkán lakott területeken, ott a szolgáltatások inflációja elvezethetne oda, hogy az, aki rá van utalva az internetre végül is, ahhoz, hogy a munkáját elvégezze például, nos, hogy ez, ezek nem jutnak hozzá a szolgáltatáshoz, mert valahogy megkerülik ezt, igyekeznek mindenkinek biztosítani kell a hozzáférést a hálózathoz, de azt látni kell, hogy egyes területeken ez nehezebb, és a szolgáltatók elkövetnek mindent, hogy ott fejleszthessenek, ahol a legjobb a fejlődés. Tehát ennyit szerettem volna bemutatni. Köszönöm. Azt hiszem gond van, mert a tehát nevében nincs, aki hozzászóljon. Konstantin nincs itt, talán Jens Nielsen. Köszönöm. Néhány rövid szóval kommentálnám a témát nem vagyok olyan árnyék előadó, de nagyon foglalkoztat ez az ügy. Úgyhogy ritkán lakott területen, és Észak-Svédország lakik az ember, akkor ez bizony nagyon releváns téma. Olyan terület, ahol a piaci erők önmagában nem tudnak gondoskodni arról, hogy az állampolgárok megkapják azokat a szolgáltatásokat, amelyekre szükségük van. Maga a piac tehát ezt önmagában nem tudja szolgáltatni. Ezekkel némleg szabályozni a piacot itt, segítve az, hogy ugyan bár nem lakik itt sok ember, és nem jelent nagyon vonzó piacot, mégis fontos, hogy a szolgáltatások megvalósulnak. Ilyen értelemben kellett a piacra némi nyomást gyakorolni, hogy mindenkinek lehet legyen alkalma ahhoz, hogy bizonyos alapszolgáltatásokhoz hozzáférjen. Tehát nem csak sűrűn lakott területeken lehessen ezeket a szolgáltatásokat elérni, a ritkán lakott területeken, ugyanakkor gazdasági nehézségek is gyakran adódnak, ez súlyosbítja a helyzetet. Én mindig bosszankodom afelett, hogy oly sokat teszünk a, a nagy piacú szereplők érdekében, amelyek csak pénzt akarnak keresni, profit után mennek, és nem gondolunk a ritkán lakott területek fogyasztóira. Köszönöm. A néppárt nevében Lambert parancsolj. Ehm, Elnök asszony, köszönöm. Rendkívül fontos téma ez, ezt az imént is láttuk egyébként, amikor a demográfiáról vitáztunk, mennyire fontos az infrastruktúra, hogy az ezek a szolgáltatások rendelkezésre álljanak ezen. Most is így van, és hát nyilvánvalóan a technológiáról beszéltünk, ehhez hálózat kell, a hozzáférést kell biztosítani a hálózathoz. Regionális szakbizottságként szerintem nekünk fontos feladatunk, hogy egy véleményt is készítsünk ezzel kapcsolatban. Egy másik dolog, hogy az egyenlő jogokat kell biztosítani. Persze technológia az lehet különböző, de ha, hogyha van egy új műhold generáció, akkor nem kell mindenkit kábelre csatlakoztatni, ez szerintem kézenfekvő. Vagyis kapacitásokkal kell gondolkodnunk, abba kell átszámítani az egész, tehát technológia semleges megközelítésre van szükség, hiszen a technológia fejlődik, nézzük csak meg, hogy mi mindenre van lehetőség egy, egy mobil készülékkel, egy mobiltelefonnal, hiszen azt mondhatjuk, hogy a, ezek után teljesen mindegy, hogy honnan jön az internet, hogy kábelen érkezik-e, vagy műholdon. Ez abszolút független kérdés a lényektől. És Castillo kolléga dolgozik egyébként már ezen a témán is. El kéne döntenünk, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, és hát a költségeket is szem előtt kell tartani, olcsóbbá kell tenni az egészet. hiszen egy időben ez mint a pénznyomtatásra adtuk volna engedélyt, 800%-os árésekkel dolgoztak magánszemélyek és vállalatok, fizettek, amit csak kértek, hát ezzel ellen valamit tenni kell, hát le kell szorítani az árakat itt is, hogyha itt versenyt teremtünk, akkor ettől lesz olcsóbb a dolog, és azt gondolom, hogy a dél-európaiaknak is kezelni kéne ezt a kérdést. Ha az ember elmegy oda üdülni például, hát milyen internetárakat fizetek én ott, ezt szerintem érdemes végignézni hogy ez mennyiben számít alapellátásnak például, Alfonzi úr is erre utalt egyébként, és hát az állam részéről pedig azt kéne valahogy kézbe venni, hogy ne uzsoráskodjanak ezen. És elképesztő árésekkel dolgozzanak. Ezt meg kéne néznünk. Aztán hozzáférést kell biztosítani mindenkinek, és ne legyenek olyan csoportok, akik a saját sávszélességükkel, saját kapacitásukkal rendelkeznek, és bevásárolják magukat. Vagyis ezt akartam mondani, hogy hálózat semlegességet kell biztosítani, tehát kisebb szolgáltatóként is lehetőséget kell kapni. Ez ugye a szerepel már a szövegben, csak felhívom rá a figyelmet, hogy ez mennyire fontos. És hát vannak olyan tagállamok, amelyeknek eh, az az érdekük, hogy a jó régi szolgáltató, aki már ott van, maradjon továbbra is a vezető. Nem így képzeljük mi az egységes piacot. Mindenkinek biztosítani kell a piachoz való hozzáférést. Erről szól ez a dolog, és a vállalatainknak határokon átnyúló, átnyúló módon kell működniük, és így nyereséget elérniük. Minden esetre ezt még át kell dolgozni, ilyen értelemben ezt kell kiemelni, és Köszönöm a megfelelő perspektívát, amit a kolléga eddig nyújtott. Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? Ha nem, akkor én mondanám azt el, hogy ahogy közelítünk a ciklus vége felé, egy dolgot még hozzátennék. Az egész időszak alatt igyekeztünk véleményt formálni, nagyon sok jogalkotás, szabályozás vonatkozásában a belső piac témájában, hiszen a, a, ez egyfajta területileg vak politika volt Európában eddig, és a szolgáltások való hozzáférés, a, a belső piachoz hozzáférés tekintetében ennek vannak hatásai az egyes régiókban, területekben, területeken, amelyek távol esnek a központtól. Ezért oly rendkívül fontos ez a vélemény ebből a konkrét szempontból, és remélem, hogy képviselőtársaim ilyenként fogják megvizsgálni, és a módosítókban is arra törekszenek majd, hogy ez a vélemény elérje a kitűzött gondolatokat és célokat. Az is fontos, hogy támogassuk, lássuk szakpolitikaink hozzáférését, hozzájárulását a finanszírozásról is, hogy a finanszírozások révén javítsuk a belső piac szolgáltatáshoz való hozzáférést mindenki számára. Azt gondolom, hogy a technológiai vagy hálózat semlegesség, amelyet Lambert említett, nagyon fontos. Európa évtizedek óta diszkriminál ja, a műholdas technológiát, holott az nagyon felgyorsíthatná a távoli régiók helyzetének javítását. Úgyhogy érdemes volna azok számára, akik itt vannak, nekik már nincsenek itt, végig gondolni a módosítókat, a benyújtás határideje december 20-a, ez péntek, délben lesz, és ezt követő januárban tudunk majd szavazni, mert az ITRE februárban szavaz, úgyhogy sok rugalmassággal nem bírunk, ha csak az ITRE nem tolja ki a saját határidejét. De hát a plenáris, ha, ha, ha akarjuk vinni a dolgot, akkor valószínűleg ezt szűk menetrendben kell haladnunk. Nem tudom, François Alfonsz hozzátenne valamit? Nem, köszönöm szépen, elnök asszony lejegyeztem az elmondottakat, amit kiegészítették képviselőtársaim e témát. Ez a téma számomra nem nagyon ismerős, de érezhetően nagyon fontos a területfejlesztés a régiók szempontjából, úgyhogy várom a módosítókat. Köszönöm, utolsó lényegi pontokhoz érkeztünk a naprendünkön, Niklas Martinez már itt is van, talán kicsit korábban kezdhetjük el a téma vitáját, mint terveztük. Az Európai Bizottság reméljük majd felvilágosít bennünket afelől, hogyan tudunk hatékonyan, eredményesen szembenézni a delegált és végrehajtó jogi aktusok problematikájával tekintettel a választási szünetre, amely majd a munkánkat megszakítja, és felmérve azt, hogy mit tehetünk addig, mi az, amit lezárhatunk, milyen kockázatok, fenyegető kockázatok állnak fenn, és mit tehetünk annak érdekében, hogy addig lezárjuk minden mire kell. Öné a szó parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekezni fogok 5-10 percben bemutatni a helyzetet, egy áttekintést nyújtani a delegált és a végrehajtási jogszabályokról, hogy hogyan készítjük elő a munkát éppen, és ahogyan a bizottsági oldal látja, a, ezt a tevékenységet. Itt a társjogalkotó szerepét is tisztázni kell, de ezt természetesen meg kell nézni a másodlagos jogszabályokat is, és a delegált és a végrehajtási jogszabályok, tehát a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jog, jogszabályok esetében el kell, hogy mondani, hogy számos területen alkalmazzuk ezeket, és ezek nagyon különbözőek a tervezési időszakban. A felhatalmazáson alapuló jogszabály végül is kiegészítésként szolgál az alapjogszabályhoz, olyan esetekben, amelyek nem olyan túl fontosak, és az Európai Bizottság elfogadja ezeket, és általában két hónapot ad arra, hogy reagáljanak a az Európai Parlament vagy a tanács szintjén egy-egy ilyen jogszabályra, utána ez hatályba lép végrehajtási jogszabály egységességet kíván biztosítani a végrehajtás során, és a bizottság elfogadja komitológia nélkül adott esetben, és az európai strukturális és alapok és beruházási alapok esetében kell alkalmazni ezeket. Itt két különböző eljárásról van szó. Ha megnézzük a felhatalmazáson alapuló jogszabályt, ahol a parlamentnek közvetlen szerepe van, hiszen a hatályba lépés megakadályozhatja a parlament, amennyiben kifogást emel az említett időszakon belül a végrehajtási jogszabályok esetében közvetlen beavatkozási lehetősége a parlamentnek nincs, de tájékoztatást kap természetesen a folyamatról, hogy folyam, a dokumentumokat elküldi a tagállamnak a komitológia keretében a bizottság, erről a parlament is kap tájékoztatást. A bizottsági oldalon a feladata az, hogy megfelelő jogi keretet biztosítsunk, és nem sokára megszületik ez a jogszabály, ami szabályozza ezt, és a lehető leggyorsabban igyekszünk mindkét esetben fellépni. A felhatalmazáson alapuló jogszabály esetében eh, azt tervezzük, hogy eh, tovább lépünk e-, ezen a területen. Nézzük eh, meg a menetrendet a felhatalmazáson alapuló jogszabály esetében, ahogyan ez a dokumentumban szerepel, ezt egyébként eljutottam önöknek. Amit csináltunk, az, hogy egy prioritást készítettünk a különböző felhatalmazásokról, a, mi is van szó, mi, melyek a legfontosabbak a delegált jogszabályok esetében, mit gondol erről a bizottság, a partnerségnek megvan egy magatartási kódexe, ez egy rendkívül fontos. Biztosítani szeretnénk, hogy ez lehető leggyorsabban hatályba léphessen, hiszen ez kulcsfontosságú a programozási folyamat szempontjából. Ezért van az, hogy azt tervezzük, hogy ezt elfogadjuk január elején még azt is el kell mondanom bevezetésképpen, biztosítani szeretünk, biztosítani szeretnénk, hogy ez gyorsan működjön, és ha ez megszületik, akkor később is gyorsabban haladhatunk. 2013 elején elkezdtük már az előkészületi tevékenységet. Informális szakértői szinten üléseztünk, a tagállamok képviselői voltak jelen, és az Európai Parlamentet is meghívtuk erre hogy készítsünk egy tervet a végrehajtás és a felhatalmazás alapul a jogszabályok vonatkozásában, az mi most lehetővé teszi, hogy tényleg gyorsan haladjunk. Ide tartozik a magatartási kódex is, és számos más területeken. Ami a magatartási kódexet illeti, tényleg képesek vagyunk arra, és e szakértői szinten már folynak is a konzultációk arra, hogy úgy gondoljuk, a január 7-én ezt el tudjuk fogadni a bizottság szintjén legalábbis. Vagyis ez a delegált jogszabály, amely a magatartási jogszabály tartalmazza, <clears throat> január 7-én elfogadható lesz. Ez az első és legfontosabb prioritás pillanatnyilag. Aztán egy másik blokkunk van még, amit a második delegált jogszabály fed le. A múlt héten és ezen a héten folytak a szakértő egyeztetések annak érdekében, hogy a tartalmát ennek átrágjuk, és hogy megfelelően előkészített legyen. Ez a delegált aktus, felhatalmazáson alapuló jogi aktus, rengeteg területet lefed, ahogy látható a dokumentumban, jó néhány téma tartozik. Ide a pénzügyi eszközök, a teljesítménytartalék, a bevételt generáló tevékenységek is nagyon fontos területek is, amelyek kapcsolódnak a az audit munkához, a komoly hiányosság fogalmához, illetve a korrekciós kiigazítási szint fogalmához kapcsolódóan. Fontos kérdések ezek, amelyek kiegészítik az eh, alapjogi aktust. Az Európai Bizottság véleménye szerint nagyon fontos, hogy rögtön a programozás időszak elején ezeket az elemeket egyértelműen lefektessük. Éppen ezért koncentráltunk arra, hogy ezek eh, a területek mind egy de eh, delegált aktusban szerepeljenek. Reményeink szerint eh, az Európai Bizottság február közepéig elfogadja ezt. Ez a két delegált aktus, az etikai kódex, a második pedig a felhatalmazások egy hosszú listájában mind egy olyan időszakon belül kerülnek elfogadásra, ami lehetővé teszi hogy két hónapon belül megtörténjen ez, azon határidőn belül, amelyet úgy állapítottunk meg, hogy a célunk az volt, hogy mindezek a döntések megszülessenek, mielőtt a parlamenti szünet megkezdődik, tehát a választási időszak választási szünet megkezdődik. A delegált aktusra lesz szükség mindenképpen, az Innovative Action Sustainable Urban Development felépés terén, amelyet az Európai Bizottság a vonatkozó fellépések kiválasztására és végrehajtására delegált aktuson keresztül tesz kísérletet. Ezt remélhetőleg március elején elfogadjuk, hogyha minden terv szerint halad, bár ez kevésbé fontos, időben megérkezhet az önök parlamentjéhez, időben ahhoz, hogy a parlamenti választási szünet előtt elfogadásra kerüljön. És aztán következik az kevésbé fontos, ami várhat az év második feléig, és a kevesebbé fontos delegált aktusok. Ez a PPP, tehát Public-Private Partnership, ahol hatáskörrel bír az Európai Bizottság, főként a a nem visszatéríthető összegek, illetve szabálytalanságok témájában a minimális elvárások és az IGTC témájában. Ezek tehát azok a prioritások a delegált aktusok tekintetében, amelyeket meghatároztunk. Remélhetőleg a legfontosabb elemek így elfogadásra kerülhetnek a programozási időszak elején, mielőtt az önök mandátuma lejár. Csak hogy teljes képet kapjanak a végrehajtási aktusokkal kapcsolatban, vannak olyan végrehajtási aktusok, amelyekhez nem szükségeltetik komitológia, komitológiai eljárás, mégis nagyon fontosak, fontos, hogy elfogadásra kerüljenek még a programozási időszak elején, például a támogatható régiók meghatározása, a munkahely teremtés és gazdasági növekedést e, elősegítő beruházások terén, illetve az ETC vonatkozásában. A tagállamok, a régiók ezeket a végső adatokat, számokat meghatározzák, ezek adják az alapját a partnerségi megállapodásoknak a programokban. The ETC, there will also be an implementing act which... Az ETC-ben van egy olyan végrehajtási aktus is, ami meghatározza a vég rehajtási eh, programokat. Nem szükséges a komitológiai eljárás a következő év elején, valamikor február elején elfogadásra kerülnek legkésőbb. Ezt követi a végrehajtási aktusok egy nagyon fontos csoportja, amelyek közvetlenül szükségeltetnek a programozáshoz, az komitológiai eljáráshoz tartozó végrehajtási aktusok első számú prioritását élvezik ezek. Például az operatív programok sablonjai, illációs osztályozási rendszer és a nyomonkövetés. Ez az egyes számú prioritás. A célunk ezzel kapcsolatban az, hogy az új bizot, bizottsághoz, ISI alaphoz kapcsolódó bizottsághoz kerüljön a dosszé valamikor jövő év elején. Hogyha komoly kérdések nem erülnek fel, akkor az Európai Bizottság a bizottság, a komitológiai bizottság véleményét figyelme véve meghozza a döntést. A második számú prioritása élvező csoportja a végrehajtási aktusoknak elsősorban bizonyos fajta modalitásokat határoznak meg, például az adatok tárolásának mikéntje és hogyantja ez a második fontossági csoportban eső végrehajtási aktusok, de így is március végére elfogadásra kerülnek majd ezek. Többé-kevésbé ez az a menetrend, amit megpróbálunk majd követni. A célunk alapvetően az, hogy mikor a programok elfogadásra kerülnek, addigra a tagállamoknak eh, rendelkezésére álljon a teljes szabályrendszer a delegált aktusok végrehajtási aktusok eh, formájában, hogy tisztán eh, lássanak végrehajtás ügyében. és természetesen a folyamat zökönömentességét az biztosíthatja, hogyha együtt dolgozunk. A hatályba lépést felgyorsíthatjuk, ha a parlament és a tanács a két hónapos időszakot megelőzően jelzik azt, hogy nem lesz ellenvetésük, akkor ez az egész folyamatot jelentősen megkönnyíteni. Felgyorsítane, és az egész szabály keret még hamarabb hatályba léphet. Hogy ez hogyan működhet a legjobban, ez az együttműködés, erre vonatkozó javaslatokat természetesen szívesen várunk. Köszönjük, Nikolász! Talán tudják, hogy ma hoztunk egy döntést a Regi Szakbizottság körében, hogy jelentéstevőink a delegált és implementált jogi ügyében olyan kollégák lesznek, akik már elejétől fogva jelentéstevők is voltak a szabályozás tárgyában, hogy is szakértője témának. Kérdésem most az, hogy ugye, ugye nincs ellenvetés szabály tekintetében, amelyet ön a végén említett. Ugye ön is tudja, hogy a bizottság kell, hogy kezdeményezzen, kell, hogy kérelemmel éljen, jól megindokolt, alátámasztott kérelemmel fordulva a tanácshoz és parlamenthez, ahhoz, hogy aztán választani tudjunk erre a kérelemre. Ugye a szakbizottságban lehet erről vita aztán, és aztán megtaláljuk a módját hogy pozitívan reagáljunk rá. Ám mindenképpen önökkel, hogy kezdjék. Van-e, gondolkoztak-e azon, hogy a delegált jogi aktusok közül melyik lehetne az, amelyre ilyen korai no objection eljárás lehetne kérni? Úgy gondolom különösen a magatartási kódex lehetne ilyen, mert közös érdek az, hogy jogi hatája legyen, és mielőbb hatályba is lépjen. Mint tudják, ez erről közvetlenül szól az alapszabály, hogy nem lehet visszamenőleges hatája, így szerintünk jó lenne, ha hatályba lépne mielőbb. A másik delegált jogaktus egy egységes jogszabály volna, amely a széles körülfelhatalmazások felhatalmazások egész körét lefedni. Ez egy kicsit bonyolultabb lesz aztán ezt felgyorsítani, mert ez megköveti majd, hogy a parlament és a tanács is megvizsgálja ezt, és talán itt nem annyira lehet felgyorsítani a dolgot, mint a másiknál, az előzőnél. De hát ezt majd az előkészítő szakaszban meg lehet vizsgálni azt, hogy van-e valós lehetősége második dolog felgyorsítására. Elnök. Lambert, Konstantin nincs itt. Lambert, te bizonyal része leszel e az operatív együttműködésnek a bizottsággal. E korai no objection eljárás lehetőségét, meg az együttműködés egészét illetően nagyon sok együttműködés lesz nyilván az intézmények között, és a bizottság fog majd tájékoztatást adni a tanács nyitottságáról, a különösen az új, a korai novification eljárások tekintetében? No. Lambert. Mondta valamit? Nem. Jan, Jan viszont igen, Albrecht úr, parancsolj. Talán lemaradtam itt valamiről. Ha igen, akkor elnézést, hogy ilyen kérdést teszek föl. De az eljárás világos, még ha nincs, object, ha nincs ellenvetés, akkor is. De ha van ellenvetés, akkor mi az eljárás? Nagyon fontos volna azt is tudni számunkra. Talán elmagyarázták, és lemaradtam róla, akkor elnézést. We have... No, itt van egy tájékoztató anyag, megkapta mindenki ezt a feljegyzést, mert a főigazgatóság dolgozott ki, és a titkárság osztott ki. Ahol az egyes lépések ott vannak, szerepelnek, de még el meg lehet kérdezni, az hát én, én nem vagyok annyira tájékozott, talán ő volna ahhoz jobb helyzetben, hogy tájékoztassa kollégáinkat, mi itt a helyzet. Nagyon röviden tehát. Az eljárás, mert hát a házszabály az eljáráson nagyon pontosan meghatározza, bár nem nagyon világos ez, de röviden a delegált jogi aktusok, aktus plenárison való bejelentését követően két hónap telhet el, amely aztán meghosszabbítható a szakbizottság bejelentése révén. Aztán van egy másik eljárás, egy sürgősségi eljárás, amelyet a bizottság kérhet a delegált jogi oktusokra utalással, amely azt arról szól, hogy a tanács és a parlament a két hónapos határidő előtt reagál, elfogadva a delegált jogi aktust. Ha nincs ilyen cselekvés, tehát nem lépnek, vagy a sürgősségi eljárásra nem reagálnak, két hónap elteltével, mivel a plenárison bejelentették, ért a tanács készhez kapta, a delegált jogi aktust elfogadottnak tekintik ha azért akarunk cselekedni, lépni, mert valamit nem tetszik az anyagban, vagy szeretnénk visszavonni a jogosítvány kiadását, akkor a szabályok meghatároznak egy eljárást erre vonatkozóan, ahol is az Európai Parlament egy állásfogás intvány fogad el e konkrét témában, amely akár javaslatokat is tehet a bizottságnak, ennek vagy annak a módosítására, vagy visszavonja az egész delegált joghat, jogosítványt. Ezt a jelentős tevő készíti ezt az állásfoglalási jelentványt, ezt megvitatják a szakbizottságban, ott módosítják, és a plenárison fogadják el, mint bármely egyéb jelentést. Ez aztán tehát az eljárás, amely talán ebben vagy abban különbözik a szokásostól, de alapvetően olyan, mint szokott. Na most az implement, a végrehajtott jogi aktusok, meg a vonatkozásban bármi, ok, bármi okot megnevezhetünk az elutasításra. Tehát ebben a konkrét évben nagyon bonyolult a helyzet. Mert ha nincs ellenvetés, akkor világos a helyzet. Kivéve, hogy a négyes számú delegációgi aktus, amely az új parlament elé megy majd júliusban. Egyes, kettes, hármas még a régi parlament elé megy, és a parlament utolsó plenáris ülése áprilisban lesz. Ha márciusban kapunk valamit, és nincs ellenvetés, akkor nincs gond. Ám ha van ellenvetés, akkor a következő parlamentre örökítjük a helyzetet. Remélem, hogy ez nem. Jan, elméletleg az Európai Bizottság március közepéig küldhet ki jogszabályjavaslatot, amelyhez elfogadásához a normális eljárásban csak akkor tudunk reagálni, ha február közepéig bejönnek ezek. De itt március áll, ezért mondom. Tehát ha márciusban küldök ki, akkor nem lehet normális eljárásban két hónap alatt elintézni, hiszen áprilisban ez az utolsó plenáris. Ezért látom úgy, hogy a februáris, február közepe az a az utolsó időszak, amikor még be lehet küldeni ez, ebben az eljárásban indítványt a bizottság részéről. Ja, júliusban esetleg, igen. Jó, intézményközi tárgyalások folytak a tanács és a parlament és a bizottság között, és egyetértés született március 13-án, van a legkésőbbi időpont amikor ezt a delegált jogszabályt a plenárison ki lehet hirdetni, két hónapra van szükség, áprilisig elméletileg. De hát március, de az utolsó plenáris áprilisban még közbeszólhatunk, természetesen elutasíthatjuk, hogyha vannak fenntartásaink, és az utolsó plenárisra bevisszük ezt az anyagot, hogy ez egy, és hogyha javaslatokat tartalmaz a bizottság felé egy ilyen megoldás, és hát júliusban kell visszajönni vele. Johaim szerel a sok. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt a rendelet esetében a 17A-ban hivatkoznak csak a delegált jogszabályra. Hát az itteni menetrendben egyáltalán nem fordul ez elő, még nyárig sem, tehát jövő nyárig sem. Ezt valahogy nem is értem. Egy ilyen viszonylag szerény és nem túl terjedelmes rendelet esetében a bizottságnak lehetőséget kellene kapni arra, hogy ezen felhatalmazáson aló jogszabályhoz valamit előterjeszten, hogy mi foglalkozni tudjunk vele. több kérdés nincs, akkor Nikolászhoz fordulok. Kérem Johim kérdésére válaszoljon. Köszönöm szépen. Az utolsó pontot illetően, az IGTC rendeletet illetően, itt a bizottság tényleg nem szerepelteti ezt a listában, Nyilvánvalóan tudunk majd egy frissített változatot nyújtani, amelyben ez szerepel, de a tervek szerint ez az utolsó csoportban lenne, mert ez a delegált jogszabály bizonyos mutatókra hivatkozik, a jelentéstételre és az értékelésre, ilyen oknál fogva nem élvez ez top prioritást, amit sürgősen el kell végezni vagyis ismerve az időkeretet úgy gondoljuk, hogy ez kevésbé prioritásos dolog. Nem, hogy nem fontos, azt nem állítjuk, és hát mások vannak, tehát azt gondolom, hogy ez tényszerűen elmondható, hogy az új parlament elé kerülne már nyár után. Aztán visszatérve a többi ügyre, amit előfordult, Mit már mondtam, tehát jól értem, lesz eh, egy eh, lesz egy megállapodás, amikor az közi megállapodás megszületik, és eh, mi ahhoz alkalmazkodnánk természetesen, és alkalmaznánk az új előírásokat. Az első három delegált jogszabályt a, Tehát mielőtt a parlamenti mandátum lejár, ezt meg lehetne vizsgálni, tehát úgy gondoljuk, hogy erre feltétlenül szükség van. Nyilvánvalóan, hogyha a parlament vagy a tanács kifogásolja, akkor nem tud hatályba lépni egy ilyen felhatalmazáson alapuló jogszabály. Ilyenkor több opció van, tehát az egyik opció a bizottságnál az, hogy egy új delegált jogszabályt készítenek, hogy azokat a témákat is kezeljék, amelyek miatt a dolog megszülethet, és ez azt jelenti, hogy az új parlament elé kerülne nyár után már egy átdolgozott ilyen új joganyag, hogyha a kifogásokat kezelnék. Ez egy ilyen probléma lenne. Tehát olyan rendelkezésekről van szó, amelyeket operatívvá kell tenni már kellő időben, mert ezért ez egy problémát jelentene. Mi folytathatjuk a munkát a következő hetekben, szeretnénk a kockázatokat csökkenteni, hogyha esetleg kifogás merül fel a, lejárással kapcsolatban, az érvényességgel kapcsolatban. A sürgősségi eljárás, mint olyan nem bír relevanciával ebben az esetben. Ennek úgy is az alapjogszabály kell szerepelnie. Egy azonnali közétételt jelent, ezt viszont a közös rendelet nem tartalmazza, ez alkalmazandá válik azonnal a közététellel. A korai elfogadás vagy jóváhagyás egy fontos dolog még, amit a parlament és a tanács megtehet tehát ők azt mondják, hogy korábban, korábban jelzik, hogy nincs kifogásuk, nem kell megvárni azt a két hónapos időszakot, tehát jelenthetik, hogy nem lesz kifogás, mit már erre utaltam. Egyébként a delegált aktusnál, itt a magatartási kódexnél látni fogjuk, hogy adott esetben erre van-e lehetőség, hogy kellő időben jelezzék mindkét intézmény adott esetben jelezheti ezt, amit mondtam. Nem tudom, van-e további kommentár ebben a témában, vagy más témában, Nikolászról kapcsolatban? Akkor nincs, akkor pedig köszönöm szépen. Akkor úgy látom, hogy mindkét oldalon kötelezettséget vállunk arra, hogy szorosan együtt működünk ezeken a jogszabályokon. Az utolsó rendi pont, hogy információ a koordinátorok döntéseiről. Tájékoztatni szeretnék arról, hogy egy, a költségvetésről érkezően a költségvetéssel kapcsolatban egy saját kezdeményezésű vélemény született a néppárt, és az ALDE dönt arról, hogy ezt a véleményt kikapja meg. Aztán a delegált és végrehajtási jobbszágályokkal kapcsolatban, a raportőrökkel kapcsolatban azt döntöttük, hogy aki az alap jogszabályjal kapcsolatban készíti a jelentést, azt készíti ezt is, és a közmeghallgatásoknál, a nyilvános meghallgatásoknál pedig úgy döntöttünk, amit a koordinátorok javaslata alap azt tartalmazza, hogy plusz közmeghallgatást tartunk a partnerségi szerződésekkel kapcsolatban, és a néppárt egy eh, indoklással ellátott írásos javaslattal áll elő, és ezzel elmehetünk akkor az a konferenciájára. És akkor erre reagálni tudunk. Ennyi lenne részemről. Nem tudom mikor volt. 22-23-a január, igen. Január 22-23-a következő és további hozzáfűzni valóbb nincs, az egyebeknél nem kért senki szót. Ez egyben azt is jelenti. Van, lesz egy koktél odakint. Kész van már? Ugye 5.30-ra kértük, hát 6-ra lesz. Nem tudom, hogy ki jön vissza, de aki visszajön, azt szívesen látjuk. Van 6-kor, nem 6.30-kor lesz koktél. Itt kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet, és találkozunk a koktélnál. Erre szeretnék meghívni.